Buongiorno. Jó reggelt kívánok! Kezdjük el a DROA szakbizottság ülését. Kérdezném, hogy van-e észrevétel a napirendhez? illetve a július 11-12-i ülés jegyzőkönyvéhez. Amennyiben nincs észrevétel, akkor következnek az elnök közleményei mindenek előtt 2018. szeptemberben három sürgős eh, állásfoglalást fogadtunk el, az egyik Ugandával volt kapcsolatos, a másik Myanmarral, Balon Sanhu újságíró ügyében, illetve a harmadikat Kambodzsával kapcsolatban szeptemberben. Kanalál már és más beduin falvak lerombolásának veszélyére is felhívtuk a figyelmet. Októberben sürgős állásfoglalást fogadtunk el a Belarus sajtószabadsággal kapcsolatban, Ahmed Monsurral kapcsolatban, illetve az ujgurok és kazahok önkényes letartóztatásával kapcsolatban Kínában. Egy másik nyilatkozatot is elfogadtunk a halálbüntetéssel kapcsolatban a halálbüntetés elleni nemzetközi nap alkalmából. Az Európai Unió újra elmondta, hogy határozottan elítéli a halálbüntetés alkalmazását minden körülmények között. A halálbüntetés egyetemes törlése érdekében továbbra is fel kell lépnünk, pozitív fejlemények nem történtek. Iránban, Kínában sok embert végeznek ki, Egyiptomban és Fehér Oroszországban is azt tapasztaltuk a közelmúltban, hogy alkalmazzák a halálbüntetést, és még messze van a teljes eltörlése. A halálbüntetés elleni küzdelem kemény küzdelem, és nem sikerült elérni a halálbüntetések felfüggesztését sem az emberi jogok védelmének részét képezi a fogatartás körülményei, a bántalmazás, a Fogatartottak elleni megalázó bánásmód elítélése is. 2019. februárjában az Európai Unió és Belgium látják vendégül a következő halálbüntetés elleni világkongresszust. A bevezetés és az első ülésnap itt a parlamentben kerül megrendezésre úgy gondolom, hogy ez jó alkalom lesz arra, hogy vitát folytassunk ezekről a témákról a képviselőkkel, miniszterekkel, civil társadalom képviselőivel, sőt az ebben az irányban dolgozó cégek részvételével is. Ez egy fontos nemzetközi fórum lesz tehát, amin részt kívánunk venni. Kezdjük most meg a napi rendszerinti munkánkat, beszámoló a Droá Szakbizottság Törökországi és Európai Egyetemközi Központnál tett látogatásáról. Velencében volt ez utóbbi, mint tudják a szakbizottságunk szeptember 17 és 19 között Törökországban járt, Csák és Bullpost, illetve Kán eh, kollégák eh, vettek részt a látogatáson. Ez 2016 eh, óta radikálisan megváltozott a helyzet Törökországban. Úgy gondolom, hogy érdekes, hogy milyen megállapításokat tett a delegáció, és át is adom a szót Sáke asszonynak, tessék. Very much for... Köszönöm szépen, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy a delegáció törökországi látogatásáról szóljak. Azt hiszem, hogy nagyon fontos pillanatban történt ez, és valóban nagyon sok minden megváltozott már azóta, amióta elmúlt alkalommal Törökországba látogattunk 2016-ban. Akkor én voltam a delegáció vezetője, illetve akkor is, úgyhogy alkalmam nyílik arra, hogy összehasonlítsam a két látogatás eredményét. Az emberi jogvédőkre összpontosítottunk a civil társadalomban, nagyon kemény munkát végeznek annak érdekében, hogy Törökországban az emberi jogokat előmozdítsák. Legyen szó akár az LGBTI közösségről, a menekültekről, a foglyok jogairól, a sajtó, sajtó szabadságról, és így tovább. Az emberi eh, jogvédő közösség képviselőivel találkoztunk, széles volt a paletta. A jogállamiságot ért támadások, illetve az emberi jogok eltűnése voltak a témák. Aztán a nemzetközi szervezeteket is meghallgattuk, akik menekültekkel foglalkoznak, főleg gyermekekkel, illetve más nemzetközi közösségi képviselőkkel is találkoztunk. Azt mondják, hogy nagyon jó munkát végez Törökország, mint egy 3,5 millió szíriai menekültnek adnak otthont annak ellenére, hogy van, van még lehetőség a fejlődésre. Arányokban, arányaiban nézve jelentős munkát végez Törökország. A nagykövettel is találkoztunk, gyümölcsöző volt az eszmecsere, illetve a török parlament különböző frakcióival is találkoztunk, ez bepillantást adott a helyzetbe. Három miniszter is fogadott bennünket, úgyhogy ez a tény már önmagában is jelentőségteljes. Nagyon jól mutatja, hogy valóban változik a retorika a török oldalon, és úgy érzik, hogy az Európai Unió és Törökország kapcsolata fontos. Amennyiben az EU-törökországi kapcsolatokat újra akarják építeni, akkor nem csak beszélni kell az emberi jogokról és a jogállamiságról, hanem meg kell mutatniuk, hogy a szavak mögött tettek vannak, valóban szabadon bocsátják a foglyokat, illetve helyreállítják az emberi jogi, illetve ö, jogállamisági ö, problémákat. Tehát Nyitottságot tapasztaltunk, de erre azt a választ adtuk, hogy a tettek hangosabbak, mint a szavak, és az utóbbi időben a problémák egyre sokasodtak, sűrűsödtek, a bizalom pedig hanyatlóban van. Ezen kívül lehetőségünk nyílt arra, hogy az Európai Unió által finanszírozott projektekhez is ellátogassunk, például egy iskolára, iskolát látogattunk meg, a gyermekek elleni diszkriminációt vizsgáltuk meg, illetve azt, hogy a menekült gyermekeket hogyan fogadják be az iskolákban. Itt nagyon komoly munkát kell még végezni. Ugyanez vonatkozik egy másik projektre, amelyet szintén megvizsgáltunk. Itt a menekült gyermekek pszichológiai problémáját kell elsősorban kezelni, illetve orvosolni, lehetőséget biztosítva számukra, hogy új életet kezdjenek. Nos, ez ennyit mondanék rövid összefoglalóként. Természetesen követeltük azt, hogy Oszman Kavala és mások szabadon bocsátása megtörténjen. Reméljük, hogy az ígéretek mögött valóban tettek lesznek, és így leszögezhetjük azt, hogy a török oldal komolyan gondolja, amit mond, és az emberi jogi kérdésekkel valóban érdemben foglalkoznak. Köszönöm. Grazie. Eh, Soraya. Köszönöm szépen. Soraya, tessék. Köszönöm szépen, nincs sok hozzátenni valóm. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon teljes körű beszámoló volt ez arról, hogy mit tett a delegáció, és kivel találkoztunk. Csak annyit említenék meg, hogy erősödik a homofóbia Törökországban, és a belügyminiszter erőteljes homofób kifejezéseket használt. Az LMBTI mozgalom be van tiltva, Ankarában kívántak fellépni. Azt kértük a minisztertől, hogy oldják fel ezt a tiltást, de erről szó sem lehetett, ezt elutasította. Nagyon jó, erőteljes megbeszéléseink voltak, és azt mondták nekünk a partnerek, hogy mi innen az Európai Unióból nem értjük az ő helyzetüket, milyen nehéz az ő helyzetük a terrorizmus elleni küzdelemben, ugye az iszlám állam, a PKK és a Gülen mozgalom is terrorszervezetnek számít. Emlékeztettek arra, hogy milyen sok és jó munkát végeznek a menekültek vonatkozásában, és hogy ők védik az Európai Unió határait. Az volt az érzésem, hogy gazdasági problémáik vannak, és közeledni akarnak, és gondjaik vannak más nagy szereplőkkel, az USA-val, Oroszországgal is, ezért közelednének az Európai Unióhoz. Nekünk azonban erősnek kell lennünk a vállalásunkban, miszerint megvédjük az emberi jogi aktivistákat és a jogállamiságért, a demokratikus értékekért síkra szállunk, természetesen az Európai Unió saját értékeiért is. Hosszú az út előttünk, de úgy gondolom, hogy nyitva áll a kapu, és ahogy a kolléganő említette, nagyon jó pillanatban érkeztünk, és azt is elmondták, hogy szeretettel látnak bennünket, de meg kellene, hogy értsük az ő helyzetüket, mondják ők. Köszönöm, elnök. Sáke asszony. Sajnos az EPP nem küldött képviselőt, meg más frakciók sem. Két szocialista és magam voltunk, tehát szerény delegáció volt. Igen, de nagyon jó delegáció, és Sáke kolléganő kiválóan irányította. Tehát egy színvonalas delegáció volt, mondja az elnök tökéletes. Köszönöm szépen a beszámolót, és úgy gondolom, hogy fenn kell tartanunk a nyomást a török hatóságokon, mert ez egy viszonyítási alap. Ugye sokan mondják, hogy a terrorizmus ellen küzdeni kell. Persze küzdeni kell a terrorizmus ellen, csak hogy ezt nem szabad arra felhasználni, hogy a belső ellenzéket is felszámoljuk. Tehát továbbra is nyomást kell gyakorolnunk. További látogatások, az Európai Egyetemközi Központban, az Emberi Jogok Globális Kampuszán, Velencében tett látogatás. Öt bizottsági tag vett részt ebben a látogatásban, és a látogatásra különösen alkalmas pillanatban került sor az emberi jogok kérdése nagyon fontos, és a globális kampusz kérdéséről a szakbizottságunk is fog majd vitát folytatni. A delegációt Barbara Lochbiller vezette, és azt gondolom, hogy meg is adnám neki rögtön a szót, hogy elmondja, hogy mit állapítottak meg ezen a látogatáson. Tessék! And we also... Köszönöm, elnök úr. Nekünk is nagyon aktív missziónk volt. Szarajapaszt és Vahetkán éppen Törökországból jött, Velencébe egyenesen, és aztán volt még két aktív kollega a néppárt részéről, Krisztof volt asszony és Szofka asszony, és jó magam voltunk tagjai a delegációnak. Persze nem a, a, nem a fővárosban találkoztunk, hanem az Európai e, e, Egyetemközi Demokratikus és Emberjogi Intézetben. A fő cél ennek az egész missziónak az volt, hogy erősítsük az együttműködést a parlament és e, ezen szervezet az EU között, amely a legfontosabb emberjogi kutatóközpont. Szeretük volna jobban átlátni és értékelni ennek az intézménynek, az EU-knak a hozzáadott értékét, amely éppen most egy globális kampusz alakítja át magát, hogy egy emberjogi, vezető emberjogi oktatási projekté váljanak, amelyet az IDHR finanszíroz. Azért a DEFCO-nak is írtunk többen, mert úgy láttuk, hogy ő súlyos finanszírozási megszorítások lesznek, vagy érzékelhetőek. Szerettük volna átlátni hogyan érinti ez az intézet működését. Szeretük volna jobban belátni azt is, hogy mik a kihívások és lehetőségek az emberi jogoktatás területen általában, és az ájuk végzett hallgatóival együtt mondhatjuk, hogy ez a legnagyobb európai és globális ö, oktatási és szakértői hálózat az emberi jogi ö, értékelésben. Nos, mindannyian jobban átláttuk a misszió végére, hogy hogy működik egy, ez egy nagyon bonyolult struktúra, a professzorok nem állandóan vannak ott, hanem meghívott más egyetemekről érkező előadók, Európa, Európán belül, illetve globálisan is hálózatban. Nagyon jó áttekintést kaptunk arra, mit tesznek. A átalakulási folyamat végén vannak, hogy valóban integrált globális kampuszként működhessenek, A delegációban mindannyian úgy gondoltuk, hogy nagyon releváns és fontos, hogy meghatározzuk, hogyan tudjuk megerősíteni az együttműködést a parlament és az EU között, És a második ülésen meg úgy gondoltuk, jó lenne, hogyha az zájuk főtitkára egyfajta memorandum van standinget kötne, írna, amit az elnök úr, Panceri úr is már régebben javasolt egyébként. Most talán úgy látom, hogy a Droa beli kollega és Tucman úr, ugye Stutzman úr is tőlünk tagja a delegációnak, Jelenleg dolgoznak egy ilyen, egy ilyen megállapodás, egy ilyen Memorandum of Understanding kidolgozásán, és ezt kéne véglegesítenünk. Persze együtt kell ezt a munkát elvégeznünk, és úgy látom, hasonló megállapodásokat megvizsgálva tudnánk egy modell értékűt írni az ájukra szabva. Ez egy olyan megállapodás volna, ami az administratív szinten határozna meg az együttműködést, ám nyilván a kommunikáció és a menedzsment terén is fontos elemek vannak, és nagyon konkrétan kéne a Memorandum of Understandingben meghatározni azt, mi volna számunkra a hasznos. Az álljuk milyen módon tudna a, a mi szakpolitikai munkánkban releváns témákban kutatási támogatást nyújtani, a parlamentnek kutatási szolgáltatásokat nyújtani, képezni a Szaharov ösztöndíjasainkat, lehetne közösen szemináriumokat szervezni, testre szabad szakpolitikai megbeszéléseket, előbb, hogy parlamenti képviselők számára ott vagy itt, megszervezve azt, és azt is megvizsgálhatnánk, hogy az ajuk hogyan tud hozzájárulni néppárt, illetve parlamenti rendezvényekhez, mint a Demokrácia Nemzetközi Napja, vagy mint az éves Európai Parlamenti Ülés az EU nagykövetekkel. Remélem minden sikeres lesz, és létrejön ez a Memorandum of Understanding végül. Teljes napot töltöttünk eszmecserével a diákokkal. Nagyon aktív kollégákkal plenáris vitát szerveztünk, az emberi jogi munkát felmérve a parlament részéről, és egyéni workshopokat szervezve. Utolsó napon pedig meghallgattunk néhány diákot, akik éppen a, a diplomamunkájukat védték. A záróvizsgát. Úgy érzékeltük, hogy a parlament számára egy hatalmas forrást, eddig kiaknatlan forrást jelent az AJUK kampusszal együttműködés kutatásban és szakértői háttérben a parlamenti szervek számára csereprogramokra, mentoring, ösztöndíjak cseréjére, és általában az emberjogi témában való képzés szervezésében. Nem sokára nagyon konkrét tevékenység is indult. Tegnap kaptam tájékoztatást, hogy november 7-én az Emberjogi Globális Campus egy találkozót szervez reggel azzal a címmel, miért fontos az emberi jogi oktatás. Az OI egy e teremben lesz, itt a parlamentben, és lesz egy emberi jogi hét szerv rendezvény is, ahol a jövőbeli elképzeléseket lehet majd megbeszélni. Az AFET kibővített elnökségében düntettek tegnap arról, hogy a Droá bizottság saját meghallgatást szervez majd az emberi oktatás témájában, reméljük az intézmény ebben is megjelenik majd. Azt is megvitattuk, igen, hosszan még hozzá, a fő a vezető professzorokkal, illetve az egyetem adminisztrációjával, hogy változtatni kell a kommunikáció és a forrás szervezés gyakorlatán. Remélem az üzenetet meghallgatták, és valóban eszközölnek majd változtatásokat. Lehet, egy személyes vélemény, de szerintem itt a szakértelem nagyon bő tárháza, gazdag tárháza nyílik meg a végzett hallgatók körében, az emberi jogi témában. A mai helyzetben, mikor az emberi jogokat olyan nagyon fenyegeti sok minden, nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy ilyen intézmény túlzottan megcsorbítassék forrásait illetően, és akár ellehetetlenüljön. Remélem, hogy tehát, hogy ugyan egyrészt el kell fogadjanak bizonyos megszorításokat, és ki kell igazítsák néhány programjukat, de ez ott nem megy odáig, hogy releváns munkájukat nem tudják elvégezni. Köszönöm. Grazie per questo. Köszönöm szépen eh, ezt a részletes beszámolót. Sáke, asszony, tessék. Thank you, Barbara. I... Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam a jelentésről szóló beszámolót, és van egy-két kérdésem, hiszen őszinte leszek, most hallottam életembe először erről a programról, pedig az emberi jogok területén aktív szerepet vállalok, tehát ez azért meglepetés. Úgyhogy szerintem ez okot ad arra, hogy kritikusan végiggondoljuk a helyzetet. Természetesen teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az emberi jogokat meg kell védeni, illetve a nem megfelelő költségvetési csökkentések ellen föl kell lépni, de de meghallgattam azt, hogy milyen szorosan követitek ezeket a kérdéseket, például az egyetemek megszervezését, és így, és így tovább felmerült, tehát bennem a kérdés, hogy valóban, valóban ez a feladatunk, ez a szerepünk, illetve hogyan viszonyulunk többi, a többi egyetemhez. Miért kellene kiválasztani ezt az egyetemet, miért kellene őket megkérni arra, hogy számoljanak be a munkájukról, vagy miért kellene követni ennyire szorosan az ő munkájukat, hiszen vannak még más egyetemek, amelyek hírneve és tevékenység ezen a területen sokkal jelent jelentősebb. Tehát fölmerül bennem a kérdés, hogy nem kerülünk-e túlságosan egészségtelenül közel ehhez az intézményhez. Finanszírozzuk őket? Valóban ennyire, ennyire be kell őket vonni? Tehát fölmerülnek ezek a kérdések. Lehet, hogy azt kellene mondanunk, hogy valóban ez egy nagyon jó gondolat volt, de talán másképpen kellene megszervezni ezt a munkát, és nem az Európai Parlamentnek kellene eldöntenie, hogy ők hogyan végzik a munkájukat, hogyan hajtják végre ezt a programot. Tehát lehet, hogy nem kellene ennyire szorosan fogni a kezüket az, az egyetemeknek, bár természetesen az emberi jogokat én is nagyon fontosnak tartom. Mások esetleg? Prego, Soraya. Soraya, tessék. No, I just want to... Csak nincs hozzátenni valóm. A Lochbüller asszony által elmondott beszámolóhoz, csak megerősíteném, hogy egyetértek mindennel, amit említett. Ez úgy gondolom, hogy nagyon fontos munkát végeznek. Sajnos abban nem jók, hogy bemutassák a tevékenységüket, a saját promóciójukban vannak hiányosságok, finanszírozási lehetőségeket kell találni, és a megbeszélésünk után felismertem, hogy ebben több erőfeszítést kellene tenniük. Sáke asszonynak mondom, hogy én is ott ismertem meg a munkájukat, de ez egy nagyon fontos munka, és globális megközelítést alkalmaznak az emberi jogokhoz. Barbara is említette, hogy egyetemi hallgatókkal, jogászokkal dolgoznak együtt, és nagyon elkötelezettek közülük nagyon sokan ö, lesznek később döntéshozók, művészek, ö, miniszterek például. Ö, láthatónak kell lennie a munkájuknak, nem az Európai Parlament számára, de a társadalom számára igen fontos a munkájuk, ezért támogatom ezt a felvetést. Köszönöm. Barbara, ha akar válaszolni, tessék. Why did we go there? I think we were approached. Miért mentünk oda? Miért látogattunk el hozzá? Megkerestek bennünket. Azért, mert a közelgő költségvetési csökkentések gondolok itt az MFF-re, és annyira teljesek voltak, hogy a munkájukat nem tudják folytatni, ezért megkerestek bennünket. És hogyha megnézzük azt, hogy milyen lehetőségünk van, akkor azt gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség. Természetesen nem a mi feladatunk az, hogy konkrét javaslatokat tegyünk arra vonatkozóan, hogy hogyan szerezzenek finanszírozást maguknak, de mégis nagyon fontos kérdésről van szó. Meg kell nézni, hogy mintegy 15 éven keresztül finanszírozunk projekteket, meg kell nézni, hogy ez hogyan tudja támogatni a parlamenti munkánkat. Én is tanultam valamit. Megtudtam, hogy 5 vagy 8 évvel ezelőtt a parlament úgy döntött, hogy nem a Velencei intézményt követi, Firenzében is van egy ilyen intézményünk. Önmaga, maga a struktúra nem működött, úgyhogy én sem tudtam, én sem tudtam azt, hogy milyen kutatások folynak jelenleg. Az évek során Az évek során létrejött egy olyan munkacsoport, olyan szakértőkből álló csoport, a, akik különböző szervezetekben, állami szervezetekben, illetve az Európai Unión kívül tevékenykednek. Őket képzésben részesítik az emberi jogi kérdésekben. Hogyha ellátogat az ember egy bizonyos városba, egy konferenciára, akkor meg kell tudni, hogy ki az a az öreg diák ebben a szervezetben. Tehát, hogyha 15 éven keresztül folytatunk egy munkát, akkor nem lehet egész egyszerűen ennek egy csapásra véget vetni. Úgyhogy azt hiszem, hogy van itt lehetőség még arra, hogy javítsuk a munkánkat. A javasolt költségvetési csökkentések kezelhetőek, tehát két vagy három éven belül ezeket meg lehet oldani, egyáltalán nem biztos, hogy be kell zárniuk a kapukat. Nagyon hasznos volt az is, hogy a Szaharov díjasok is ellátogathattak oda, és ők is segíthették ezt a képzést. De maga az a tény, hogy jelentősebb outputot szeretnének az állásfoglalásaink, illetve az ajánlásaink terén, nos azt hiszem, hogy ezt a kérést teljesíthetjük. Béni. Rendben. Ha jól értettem, akkor azt az iránymutatást követjük, hogy ezt a szándéknyilatkozatot próbáljuk kidolgozni, hogy ezzel az intézettel együttműködjünk, de ez nem zárja ki, Sákászonynak mondom, hogy más intézetekre kiterjesszük a horizontunkat. A következő pont a napi rendünkön az éves jelentés, de még hadd szóljak néhány szót. Jamal Khashoggi, szaudi újságíró esetét valószínűleg minnyáján ismerik, bement az isztambuli konzulátusára a saját országának, és onnan sose jött ki, vagy lehet, hogy kijött, de lehet, hogy több bőröndben jött ki. Uh mennyasszonya ebben az országban él, és íratokra volt szüksége. A mennyasszonya az elkövetkező napokban Brüsszelben lesz, és találkozni kívánok vele. Fontos lenne, hogy a teljes igazság kiderüljön arról, hogy mi történt ezzel a szaudi újságíróval. Erről be akartam számolni a bizottságnak, hogy tudjanak róla, hogy az elkövetkező napokban ez várható. Akkor ezzel térjünk rá az ötös napi rendi pontra. Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017 évi helyzetéről. 391 módosító érkezett a jelentéstervezethez. Az AFED-ben november 12-ére tervezzük a szavazást, és most átadnám a szót Ausztriovicius úrnak, illetve az árnyékelő adóknak, akik itt vannak. Tessék! Thank you, Chair. Good morning to everybody. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. Nagyon örülök, hogy beszámolhatok arról, hogy az éves jelentés megírása a 2018-as évre az emberi jogi helyzetről a világon jól halad. Köszönöm minden kollégának, árnyékelőadónak a munkát. Nagyon sok módosító került benyújtásra a jelentéshez. Nagyszerű munkát végeztek. Inputjuk nagyon-nagyon hasznos volt abban, hogy sikerült a végleges megállapodást elérni. Elnök úr, teljesen igaza van. 391 módosító futott be, nem tudom, több ez vagy kevesebb, mint az elmúlt években, de én mindenképp az érdeklődés jelének látom a témában. És nagyra értékelem a kollégák között a tevékenységet, és én is beteresztettem néhány módosítót, melyek főleg a szakbizottság munkájának jövőjét érintik, és néhány más témát, amelyeket az első eszmecserében érvényesítettünk, jelentek meg a tervezetben. Igyekeztem a legtöbb módosítót az önök részéről beépíteni kompromisszumokba. Ha nem jártam sikerrel, hogy nem pontosan szó szerint, legalább a, a jelentésükben. Eddig Több mint 40 kompromisszumot sikerült megírnunk. Remélem ezek nagyon jó kiindulás alapot kínálnak majd a jövőbeli tárgyalásokhoz. A kompromisszumok a következő témákra vonatkozó fejezetekre vonatkoznak majd, ezeket szeretném kiemelni most először is. Az államok felelőssége az emberi aktivisták és a civil társadalom, az ENSZ emberi tanácsa, a különleges képviselők. A DROA éves jelentésének szerepe, az EU cselekvések hatékonysága, az emberi jogi párbeszédek, egyre szűkülő tere a civil szervezeteknek, a médiaszabadság, vallásszabadság, a halálbüntetés, népírtás és az ICC törvényszék, nemzetközi humanitárius jogszabályok, a korrupcióni harc, népírtás, fegyverexport, diszkrimináció. Ezek a fejezet címek. Aztán nagyon sok modrostot kaptam a migrációról szóló bekezdésekre, a gyermekek, vállalatok, emberi jogok, GSP, LGBTI, sport, ezeket jelentősen kibővítjük majd. Új cikkek megírását javasolom az olyan témákban, mint EU politika, nők jogok, politika, fogyatékkal élők, őslakos népek, klímaváltozás. És egy új preambulum bekezdés a civil társadalomról. A többi témában kaptunk módosítókat országreferenciákkal, melyeket eleinte a lehető leginkább el akartunk kerülni, hogy konkrétan utaljunk országokra, de ez volt legalábbis a alapvető hozzáállás, és a kompromisszumos tárgyalásokon ezekre jutottunk. Én tehát tartózkodnék attól, hogy konkrétan utaljunk országokra, mert az éves jelentés melléklete úgyis tartalmaz majd utalásokat a sürgősségi állásfoglalásokhoz kapcsolódóan és a plenáris vitákhoz kapcsolódóan, ahol nagyon konkrétan lehet utalni majd helyzetekre, országokra, nevekkel, régiókkal. De nem a főszövegében tenném ezt az éves jelentésnek, mert ebben megállapodtunk az elején. Azt remélem, hogy nem sokára megosztottam önökkel a kompromisszumok szövegét, az árnyék előadói ülés. Elnök úr, hogy helyesen mondotta ő is, október 16-ára tervezett, délután 3-ra, a szavazás az AFED-ben november 12-én Strasbourgban lesz. Remélem lesz elég időnk, hogy az árnyékod üléseken megvitassuk a dolgok menetét. Nem tudom hány lesz, de remélem, hogy hatékonyak lesznek és, és ösztönzők az első október 16-án lesz. Ezért indult tehát ez a munka, és nagyon várom. Az együttműködés az összes árnyékelőadóval, illetve a módosítók benyújtóival, és örömmel válaszolok, bármely kérdésük adódna. Most vagy később. Köszönöm. Grazie, Petrus. Köszönöm szépen, Petrus. Akkor halljuk az árnyék előadókat. Preda úr, tessék, köszönöm, elnök úr. Még egyszer szerettem volna köszönetet mondani Osztrevicius kollégának, aki két a szocialisták által és kettő az EPP által készített jelentés után egy liberális képviselőként készít jelentést. Az öt éves ciklusnak ez az utolsó ilyen jelentése. Szeretném üdvözölni, hogy milyen nagy érdeklődést váltott ki a liberális frakció által készített jelentéstervezet. tervezet fontos, hogy az Európai Parlament stratégiai szerepet játszon az Európai Unió emberi jogi fellépésében. Most szeretnék néhány módosítót ismertetni, amit benyújtottam. Az első észrevétel, amit tennék ezzel kapcsolatban az, hogy természetesen úgy gondolom, hogy megfelelő helyet kap az emberi jogi és demokrácia politika mainstreamingje az előadó által készített jelentésben, de úgy gondolom, hogy az eszközök útján kell megerősíteni ezt a politikát. Így az emberi jogi külön megbízott az emberi jogi párbeszéd, illetve a vallásszabadság iránymutatások vonatkozásában készítettem a 265-ös és 308-as módosítót. Hangsúlyoznám az gyermekjogok védelmét, az Európai Uniónak csatlakoznia kellene az ENSZ egyezményéhez és ezzel kapcsolatban. Ezekkel a módosítókkal szeretnénk megerősíteni a fogyatékkal élő személyek jogait. A népírtás és az emberiség ellenes bűnök elleni fellépésünket is szeretném erősíteni a tavaly elfogadott jelentés után. Fontos, hogy a nemzetközi közösség jobban elismerje a nem állam jellegű szerepvállalókat, azok szerepét jobban felismerje, jobban mondva, és így jobban meg lehessen előzni az ilyen tragédiákat. Ez a 205-ös módosítóm tartalma az utolsó aspektus, amit megemlítenék, a demokráciával kapcsolatos egy kicsit túlságosan a partvonalon maradt a demokrácia kérdése. Úgy gondolom, hogy egyszerre kell az emberi jogokkal és a demokráciával foglalkozni, ezért fontos lenne többet foglalkozni a kibővítés országaiban és a szomszédságban a demokrácia területén bekövetkező fejleményekkel, fontos lenne az igazságszolgáltatás helyzetével foglalkozni többet, illetve a választási megfigyeléssel 226, 228, 326-os módosítóim szólnak erről. Tehát ne feledkezzünk meg arról, hogy nagyon szoros az összefüggés az emberi jogok és a demokrácia helyzete között. Sok ízben hangsúlyoztam, a jogok tiszteletben tartása elképzelhetetlen demokrácia nélkül. A demokrácia egy működő rendszer, és meg kell nézni, hogy hogyan lehet megerősíteni például a szomszédság országaiban. Természetesen mi az EPP részéről nyitva állunk a többi frakcióban ülő kollégák előtt, hogy megállapodásra jussunk a jelentés érdemi részeit illetően, ahogy a korábbi években is. Sajnos a jövő héten nem tudok részt venni az árnyék előadói megbeszélésen, mert a madagaszkári választáson megfigyelőként fogok dolgozni. Mindenképpen köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm. Assis képviselő. Köszönöm szépen kollégánk nem tudott eljönni a mai ülésre, Lisszabonban van, ahol a nemek közötti egyenlőségről szóló vitában vesz részt a médiában, és ezért nem tudott ma eljönni, ezért felolvasom a szöveget, amit elküldött. A szocialista frakció jó pár módosítót nyújtott be ehhez a jelentéshez, nem azért, mert konkrétan nem értenénk egyet a jelentéstevő álláspontjával, hanem azért, mert véleményünk szerint vannak olyan aspektusok, amelyeket tisztázni kellene. Ez vonatkozik a következő esetekre, például az Európai Unió, illetve a tagállamok által folyósított források, amelyekkel az emberi jogvédőket, illetve a civil társadalmat kívánja támogatni. Nagyon fontos, hogy fennmaradjon ez a támogatás a következő MFF keretein belül. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy nyomon kövessük, illetve rendszeresen értékeljük az emberi jogi Európai Uniós politikákat, illetve a delegációk munkáját. A KKS, az EKS, illetve a tagállamok fontos, hogy támogassák a nők szerepét, illetve az emberi jogi kérdéseket, annak nemi aspektusát. Ezen kívül fontosnak tartjuk azt, hogy a migránsok számára biztonságos utak legyenek. Ezen kívül az Európai Unió, illetve az EKS politikáit mindenképpen kondicionalitáshoz, azaz feltételekhez kell kötni. Fejlesztési politikánk során előzetes ellenőrzést kell végezni, az emberi jogi kérdéseket kell megvizsgálni. Ugyanez vonatkozik a külpolitikára, meg kell vizsgálni a szexuális erőszak problémáját, illetve a lányok oktatására is külön figyelmet kell, kell szánni. A legfontosabb területek a kereskedelmi politika, a kereskedelmi megállapodások, a nők szerepe, illetve a kereskedelmi politikák negatív következményei ami pedig a nemek közötti egyenlőségi politikát illeti, ezt is ki kell domborítani. Aztán a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek helyzetét kell megvizsgálni, oda kell figyelnünk a humanitárius segítségnyújtásra, valamint a harmadik országokkal való kapcsolatainkra. Értékelni kell, elemezni kell az emberi jogsértéseket. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom azt, hogy a politikai frakciók között megállapodás és kompromisszum szülessen. Köszönöm. Assis. Assis. Kedves Assis kollega, tegye fel a fejhallgatóját. Hai letto troppo veloce, devi... Túl gyorsan olvastál. Neked is Lisszabonba kellene inkább menni. Barbara. Barbara, tessék. Thank you. So for this year's report we try to limit our Köszönöm szépen. Egy-két módosításra, módosító benyújtására korlátoztuk magunkat, ezekre szeretnék reflektálni. Először is nyújtottunk be olyan módosítókat, amelyek azokra a kérdésekre vonatkoznak, amelyek szerintünk hiányoznak a szövegből, például az őshonos lakosság, illetve a, a területek megvédésének kérdése, a mezőgazdasági beruházások kérdése, a földelkobzás, valamint az emberi jogvédő nők, nőket érintő konkrét kockázatok. Azt kérjük, hogy az Európai Uniós iránymutatáshoz csatoljon az Európai Unió egy függeléket, amely a női emberi jogvédőkre összpontosít. Meglep az, hogy nincs ilyen függelék, de hát ami késik nem múlik. Ezen kívül egy új módosítót nyújtottunk be, az Európai Unió saját programjai, projektjeire vonatkozóan harmadik országokban. Itt egy panasztételi mechanizmust kell felállítani. Ezen kívül egy módosítót nyújtottunk be közösen a jelentéstevővel, melynek célja az, hogy egy belső task force-t hozzunk létre 2019 elején, amely a különböző delegációk, illetve szakbizottságok számára külső mandátumot ad az emberi jogi kérdések kidomborítására. A 2014-2019-es időszak ajánlásait kellene követni, fellendíteni a parlament fellépéseit az emberi jogi kérdésekben a következő mandátumban. Ezen kívül vannak még nagyon fontos területek, ahol szintén módosítókat nyújtottunk be, illetve bővítettük a meglévő bekezdéseket. Ezek az MFF-re vonatkoznak, illetve az IDH-re, amely egy külön álló eszközként meg kell őrizni. Ezen kívül megkívánjuk erősíteni azt a bekezdést, amely az emberi jogi főbiztos szerepével, illetve a külön eljárásokkal foglalkozik, illetve egy másik bekezdést is kiigazítottunk, az ICE, kibővítettünk az ICC témájában. Itt pénzügyi támogatást kívánunk nyújtani a törvényszéknek, különböző esetekben. Ezen kívül az e, emberkereskedelem, az emberi jogi kérdések, a terrorizmus elleni harc, valamint a migráció tekintetében is bővítettük a már létező bekezdéseket, ugyanez vonatkozik a menetkültek kérdés, illetve a tengerészeti szabályokra, valamint, valamint a mentési műveletekre is ugyanez vonatkozik, nem szabad kriminalizálni a migránsok kimentésére irányuló akciókat. Ennyit tőlünk, azt hiszem, hogy nagyon sok átfedés lesz a módosítókban. Grazie. Köszönöm. Most megadnám a szót Luisa Rachelnek, a külügyi szolgálattól, aki az emberi jogi főosztály vezetője az éves jelentés, amiről most vitát folytatunk, az Európai Parlament válasza a tanács éves jelentésére. Közben értékelése is az emberi jogi fellépéseknek új tervet kell készíteni, mert végére érünk az öt éves időszaknak, és érdekelne bennünket, hogy milyen terv készül, a parlament, a civil szervezetek hogyan vehetnek ebben részt. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az első alkalom, hogy találkozhatom az albizottsággal, és nagy öröm ez számomra. Most áttérek angolra. Szeretném üdvözölni a jelentéstervezetet, mely ma beterjesztésre került. Ahogy jelentés is írja, a főtél az EU politikák vizsgálata és megvitatása, hogy az elnök úr helyesen mondotta, az éves a tanács által benyújtott éves jelentés alapján. Ebben a, jelent, a jelentés időben beterjesztették tavaly a 2018-as jelentést is időben várjuk. Elkezdődött a folyamat, és a menetrendet tart, tiszteletben tartjuk. Az új jelentés is, mint a tavalyi olyan tematikát tartalmaz, amely országspecifikus példákat is felhoz. Ami a jelentést illeti az emberi jog, jog helyzete 2017-ben egyfajta objektív értékelést kap, az LGBTI, a szólásszabadság, az emberi jogi aktivisták helyzete, kínzás is forolhatnám a az érintett témákat. Továbbra is menjünk a vezető szerepet, játszunk az emberi jogok globális védelmében, bilaterális, multilaterális párbeszédeink során is ezeket erősítjük minden eszközt felhasználva, amely rendelkezésünkre áll. A jelentésben rámutatnak több olyan kezdeményezésre, amelyeket én is üdvözlök, például a Spotlight kezdeményezés, melynek célja hogy a lányok és nők elleni erőszakot megszüntessük, aztán azért jó sztorik, emberjogi eredmények, amelyeket néhány hétben, néhány hete New Yorkban indult, és a kínzásmentes kereskedelem szövetsége. Olyan, mind olyan kezdeményezések, amelyek a következő években kapnak majd még nagyobb teret. Néhány konkrét pont az emberi jogi párbeszédről, mely a fő eszközünk az egyetemleges emberi jogi értékek erősítésében, Ön is szólt arról, hogy az eredményességet fokozni kell, és ezt meg is szívlelem. Aztán hangsúlyozta a, az emberjogi képzést, hogy ezt rendszeresen kellene a delegációknak nyújtani. Ez folyamatban van, szervezünk ilyen folyamatos képzéseket, nagyban támaszkodva a helyben dolgozó kollégák támogatására akik a szakpolitikák előrevitelében dolgoznak. Ami pedig a cselekvési tervet illeti, a konkrét kérdését. Való igaz, hogy a 2015-19-es cselekvési terv, igen vagyunk, 15 hónap van még hátra, arra törekszünk, hogy a prioritásokat végrehajtsuk, amelyek a mostani cselekvési tervben szerepelnek, ugyanakkor elindítottuk a revíziót, 2017-ben lesz az időközi áttekintés. Ennek alapján reflektálunk majd arról, hogy mi lesznek a jövőbeli prioritások a cselekvési tervben. Az első eszmecsere az NGO fórumban szerveződik, amelyet az Európai Parlament együtt szerveznek. Szervezünk november 22-23-án aztán ezelőtt még az Amnesty International és az Emberi Jogi Nemzetközi Federáció egy országértékeléseket végez az előző cselekvési tervek végrehajtásáról, amelyet becsatlakozik majd az NGO-król szóló eszmecserénkbe is. A folyamat tehát elindult, jelenleg nincs papír alapú információ, de teljes átláthatóságban fogunk működni, szorosan együttműködve az NGO-kkal és az érdekelt felekkel. Köszönöm szépen! Grazie per le sue osservazioni. Köszönöm szépen ezeket az észrevételeket, Szorája. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen Petrasznak ezt a kiváló munkát. Rendben van, hogy ez egy ALDE égisze alatt készülő jelentés. Egy sor módosítót benyújtottam én is, emberi jogi aktivisták védelme, stb. Azt gondolom, hogy a kisebbségek helyzete is fontos jelenleg globálisan visszaszorulóban van a civil társadalom terrel, mozgástere, úgyhogy nagyon fontos felevelni a szavunkat az emberi jogokért. Nagyon fontos. És eh, a reproduktív jogok terén is eh, fenyegetés eh, észlelhető a világban, tehát ezen a területen is fontos kiállni az értékeink mellett módosítót nyújtottam be egy roma ügyi EU főképviselő kinevezése érdekében. Azt gondolom, hogy itt az idő, hogy megtegyük ezt. Egyébként abszolút támogatom a jelentés tervezetet, és ugyanaz a megközelítésünk az emberi jogokhoz, illetve fontosnak tartjuk mi is, hogy erős demokráciák maradjanak fenn. Köszönöm. Basír. Készen áll? Tessék. Először is elnézést kérek, hogy későn érkeztem. Szeretném meghallgatni, amit elmondanak, és ezt követően kommentálnám, hogyha megengedik. Dubito che tu li possa fare perché abbiamo quasi finito. Hát kétlem, hogy megteheted majd, mert már gyakorlatilag befejeztük ezt a témát. Jib úr. Przewodniczący, e, najważniejszy raport e, naszej podkomisji, doroczny raport na... Köszönöm szépen, valóban. Nagyon fontos az emberi jogi éves jelentés a szakbizottságunk szempontjából, illetve a szabadságjogok kérdése a világban. Ez az éves jelentés nagyon jelentős, és ezt mindenképpen hangsúlyozni kell. Ezen kívül szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek az elvégzett munkáért, és véleményem szerint továbbra is hangsúlyozni kell, hogy az emberi jogi kérdéseket föl kell vetni a szakpolitikáinkban, különben nagyon nehéz lesz me elérni a célkitűzéseinket, illetve Fontos az is, hogy az éves jelentés végkövetkeztetéseit megvalósítsuk. Néha az az érzése az embernek, hogy a felhívásaink, a kéréseink nem találnak válaszra. Ennek ellenére nagyon is tudjuk, hogy egy rendkívül hatékony eszközről van szó, Nézzük csak a kereskedelmet, a, az együttműködést, a fejlesztési politikát, és így tovább. Ezekben a kérdésekben mind-mind érvényesíteni kell az emberi jogi aspektust. Ezen kívül, ahogy elmondtam, hatékony ez az eszköz, hiszen ezeken a területeken rendet tehetünk, a különböző harmadik országokkal való kapcsolataink során. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom azt, hogy odafigyeljünk a civil szervezetekre, és nézzük csak, mi történik a közel-keleten. A veszteség mértéke, az emberi jogsértések mértéke oda vezetett, hogy 2016-ban az Európai Parlament a világ második parlamentjeként az amerikai szenátus után végkövetkeztetéseket fogalmazott meg az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény vágyával. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy hangsúlyt fektessünk arra, hogy a nemzetközi törvényszék valóban véget vessen ezeknek a jogsértéseknek, illetve az erőszaknak. Azt is látjuk, hogy a helyzet csak romlik a világban. Elég csak megvizsgálni azt az exoduszt, amelynek tanúi vagyunk. Látjuk azt, hogy rengeteg gyermek áldozatául esik ennek a folyamatnak, hiszen különböző erőszaknak, az erőszak különböző formáinak vannak kitéve. Nagyon értékelem azt, hogy a jelentésben a gyermekjogi kérdéseket kidomborítottuk. Preda úr, Preda úr elmondta, hogy el kell gondolkodnunk, el kell gondolkodnunk azon, és itt félbeszakadt a hozzászólás. Con la signora Vitkova asszonynak adom most meg a szót. Kérte a szót, de aztán elment, értem. Nekem is lenne egy észrevételem. Á, itt van, de mégsem akar szólni. Köszönöm, Lenka Vitkova vagyok az Európai Bizottságtól, és az EIDHR eszközzel foglalkozom. Nem kértem a szót, valószínűleg félreértés volt ez. Szívesen szólok, ha gondolják, de még korai lenne, hiszen a végső jelentéshez szólnák inkább hozzá, nem most ebben a szakaszban, tehát szívesen beszélek, de nem sok a mondandóm. Rendben, legalább hallottuk a hangját. Lenne egy észrevételem nekem is, mert az egyik módosítódban a 100 24-esben azt írod, a 135-ös eljárási szabályzatbeli pont alapján erőteljesebben is fel lehetne lépni, gyorsabban lehetne eljárni, hatékonyabban az emberi jogsértések terén. A parlament sürgős állásfoglalásaival kapcsolatban ugye többször felvetődött, hogy a DROA albizottságnak nagyobb szerepe legyen ebben. mindig részt veszünk ezeknek a témáknak az előkészítésében, de nem elég korai szakaszban. Az én kérdésem az, hogy ezt a módosítót hogyan lehetne mm, úgy megfogalmazni, hogy ez hatásosabban eredményezze az albizottságunk szerepének erősítését. Most megadom akkor a szót, hogy reagáljál a kollégák észrevételeire. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt. a jelentés tervezethez. Itt jól mutatja, hogy pozitív megállapodás irányában haladunk. Nincs még végső szöveg, egyenként haladva. Egyetértek Christian Preda megjegyzésével a demokratizálódás, demokratizálás témájában. Ez a rendszer ez, ahol az emberi jogokat garantálják, végrehajták, és eljut az emberek számára lehetővé teszik. Szerintem megpróbáltunk erre jól reflektálni, de tovább kell vizsgálódni, hogy erősítsük ezt a narratívát a jelentésünkben. Komolyan veszem, és azt hiszem, a végső szövegben jól tükröződik majd. Azt hisz, úr intervencióját végigvesszük majd. És az aspektusait feltárjuk majd ennek a hozzászólások alapján. Barbara említette említett konkrét ügyeket. Az embercsempészet és a migráció tárgyában, a fegyveres drónok működése tárgyában, aztán vannak már pozitív elemek a, a szövegtervezetben, és várom az árnyék ellódói ülésen ezek további kifejtését. Ez döntő fontosságú szakasz lesz majd, hogy a, az eredményes eszmecsere mellett kiálljunk. Az ön megjegyzését illetően elnök úr. Azért éltünk egy javaslattal, a DROA szerepét a lehető legfontosabbá tegyük, legjobban kiemeljük. Időről időre a sürgősségi eh, jelentések témájában eszmét cserélünk, és kapunk jelentéseket, visszajelzéseket más intézményektől, a felelős EU intézményektől. Lehet, hogy ennél többet is tehetnénk, de láss, vegyük ezt meghívásra arra, hogy együttműködjünk, és dolgozzuk ki a munkamódszereket, Ez a DROA bizottság fontosságát hangsúlyozza, de a sürgősségi témák vonatkozó kezdeményezéseket ráhagynánk inkább a politikai frakciókra, hiszen más és más ideológiai háttérrel, más és más szempontból vizsgálódnak, és ez a, ez a nézetkülönbség sokszor nagyon fontos minőséget hoz a munkánkba. Így a frakciók által beterjesztett javaslatok alapján tudunk dolgozni, és a közös célok érdekében a változásra vagy a cselekvése felhívni. De a munkamódszerek további kidolgozása a droában ő kell az a keret legyen, amelyekben jól haladhatunk. Én nagyon nyíltan állok hozzá további javaslatokhoz. Voltak éppen Látok különbségeket a módosítók között. Nem az egyes ideológiák alapján, amelyek a frakciókat meghatározzák, meg, ezek különbséget is jelentenek persze, de azt hiszem az emberi jogok fontosságában és a demokrácia erősítésének fontosságában ö, az ideológiai különbségektől ö, függetlenül egyetértünk, de persze ezek különbségek fennállnak, különösen az egyes témákat illetően jelennek meg az ideológiai különbségek, és ezek teljesen érvényesek. És elnök úr, az utolsó megjegyzésem fontos az Európai Parlament számára, hogy az EU intézmények közös keretein belül maradva minden cselekvést, amelyet a külügyi szolgálat, vagy a bizottság, vagy a tanács indítványoz, egyben tartva ezeket, hogy egy közös EU cselekvés születhessen, és az EU, mint globális szereplő, mint az emberi jogok érvényesítések illovasa továbbra is fontos globális szereplő maradjon, és jelentésünk ezen folyamatos törekvéseknek az eleme része, az EU intézmények részéről, hogy az Európai Unió egységes szakpolitikával tudjon fellépni, világszerte erősítve a demokráciát és az emberi jogokat. Bene, grazie. Rendben, köszönöm szépen. Jó munkát kívánok ehhez. Szükségünk is van a jó eredményre hiszen az albizottságunk legfontosabb kezdeményezéséről van szó, és mint eh, tudják, az egyetemes nyilatkozat 70. Eh, évfordulóját ünnepeljük az idén, és fontos hangsúlyozni az elkötelezettségünket az emberi jogok iránt. Zsib úr jelentése előbb kerülne terítékre. Kérdezném, hogy belevághatunk-e, vagy várjunk 5-10 percet az árnyék előadókra? Kezdjük el most? Rendben, akkor tessék, hát is adom a szót Gzsib kollégának. Chciałbym e, powiedzieć, że w dniu dzisiejszym mam e, poinformować podkomisję o tym, jaki jest e, stan e, prac nad e, raportem z inicjatywy własnej, który został... Köszönöm szépen. Arról kell először is tájékoztatnom az albizottságot, hogy hol tart ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek az előkészítése. Az Európai Unió ajánlásáról van szó. A vallás és meggyőződés szabadságáról az Európai Unió külön megbizotjainak kinevezéséről annak érdekében, hogy a vallásszabadságot és a e, meggyőződés szabadságát előmozdítsuk. E, ugye Ausztrovicius úr éves jelentéséhez csatlakozunk. 278 módosító érkezett a jelentéstervezetemhez, ez szerint nagy az érdeklődés a jelentés, illetve a téma iránt az albizottságunk részéről, illetve az egész külügyi szakbizottság részéről. Néhány szempontot ismertetnék, amelyek ezekből a módosítókból leszűrhetőek. Első témakör, definíció, terminológia. Olyan fogalmakról van szó, mint a vallásszabadság egyfelől, másrészt a gondolat, a lelkiismeret, a meggyőződés szabadsága, az egyetemes emberi jogi nyilatkozat 17. cikke tartalmazza ezeket a fogalmakat. Úgy gondolom, hogy a fogalmak között nincs ellentmondás, inkább több világosságot, nagyobb pontosságot jelent, hogy mindezeket a fogalmakat szerepeltetik, nem csak a vallásról, hanem általában a gondolat szabadságáról van szó. A nemzetközi szerződésekben is így szerepel. Az angol nyelvű szakirodalomban viszont mindig Freedom of Religion and Belief szerepel ezt a fogalmat tágértelemben kell venni, szélesebb körű szabadságról van szó, tehát a vallásszabadságot szerepelteti az Európai Unió az ajánlásaiban. A 2014-es ajánlásában konkrétan, és ez a fogalom szerepel az Európai Parlament 2016. június 13-i ajánlásában, és de több hivatalos EU dokumentumban szerepel ezeknek a fogalmaknak az azonos felsorolása. Vallásszabadság és meggyőződés szabadsága a, ezzel a utóbb említett határozattal ö, hozták létre a külön ö, megbízott ö, tisztségét. A második cikkben definiáljuk az egész fogalomkört, pontosítjuk, hogy a vallás vagy meggyőződés szabadsága a legszélesebb körű fogalom. Ezt a pontosítást kénytelen voltam megtenni, ha hosszas is volt, mert a tanács és a parlament által elfogadott szövegekben folyamatosan így szerepel a fogalom. Tehát nem a magunk találtuk ki, hanem az intézmények gyakorlatában ez így szerepelt. És nézzük, hogy mi a helyzet a hívőkkel, illetve a nem hívőkkel. Nagyon sok módosítóban foglalkozunk ezzel a problematikával, tehát azzal, azon személyekkel, akiknek nincsen vallási meggyőződésük. Rájuk is oda kell figyelni, hiszen néha drámai helyzetben találják, találják magukat a világban, nagyon sok országban üldöztetés áldozataivá válnak. Őket üldözik azok, a, akik erősen vallásosok. Itt egy szemantikai kérdésről van szó, hogyha valakinek nincsen hite, nincsen vallási meggyőződése, akkor ez önmagában a, az ő identitásának a része. Tehát tulajdonképpen, hogyha így értelmezzük a, a, a helyzetet, akkor ez annak az embernek a filozófiája, identitásának a része, tehát ez az ő meggyőződése. Aztán a keresztények helyzete. Föl kell hívni a figyelmet arra, hogy egyre súlyosabb üldöztetés áldozataivá válnak a vallási csoportok, és ezek közül a keresztények adják a legjelentősebb csoportot. Erre vonatkozóan is módosítások születtek. Semmilyen értéket, semmilyen bírálatot nem fogalmazunk meg. Egész egyszerűen nem lehet az egyéni ember, az egyes ember szenvedéseit összehasonlítani, nem lehet a különböző személyek tragédiáját, illetve a különböző csoportok tragédiáját összehasonlítani. Gondoljunk csak a rohingyák helyzetére. Aztán ezen módosító keretében beszélünk más vallási csoportok üldözéséről, gondolok itt a muzulmánokra, és ugye a jezidiekre, illetve a rohingyákra, ezen csoportok és súlyos üldöztetés áldozatai. A Nobel-díjjal és Szaharov-díjjal és kitüntettük ezen közönség egyes tagjait, de meg kell említenünk a buddhistákat is. Nem nem teljesség igényével készült ez a, ez a lista, nem lehet minden csoportot, mindenkit, minden, minden morális, illetve meggyőződési csoportot felsorolni. Itt plusztán példákat említünk. Amiről itt szólok, azt megfelel az emberi jogok határok nélkül szervezet elképzeléseinek, illetve más civil szervezetek által megfogalmazott közleményeknek, követ, követelményeknek. Aztán, ami a mandátumot illeti, ez a következő téma, a külön megbízott mandátuma. Itt különböző reformot vázolunk, reform lehetőségeket, és nagyon fontosnak tartjuk a, a külön megbízott szerepét. A megbízatás kialakítása mindenképpen jó irányba mutat, és itt szeretnék köszönetet mondani Jean-Claude Juncker úrnak, aki Jan Figelt nevezte ki erre a pozícióra. És egyébként 2006-ban mi is őt javasoltuk parlamentként értékelnünk kell az eddig elvégzett tevékenységét, illetve hangsúlyoznunk kell azt is, hogy ez a döntés valóban az Európai Parlament követelésének a teljesítése. A mandátumot évről évre megújítjuk, és egybeesik az együttműködés fejlesztési vagy fejlődési biztos mandátumával. Ez a mandátum korlátozott, megfelelő korlátozott költségvetéssel kiegészítve. Ugye hasonlítottam a biztos tevékenységéhez. Szerintem ez a helyzet mindenképpen kívánatosabb és jobb, mint a korábbi. Semmilyen lehetőségünk nem volt korábban arra, hogy külön megbízottat nevezünk ki. Jan Fiegel, aki mintegy két éve két éve tölti be ezt a szerepet, nagyon hatékonyan működött, illetve párbeszédet folytat az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel. Ugyanakkor, és ez a következtetés, amelyet levonhatok az eddig folytatott eszmecserékből, tehát úgy érzem, úgy érzem, hogy ez a pozíció bizonyos profilt követel meg. Oda kell figyelni arra, hogy nagyobb legyen ennek a láthatósága, és vannak erre vonatkozó módosítók is. Perió Rozsi, illetve más képviselőktől. Oda kell figyelni arra is, hogy ez a pozíció változik, fejlődik, a mandátum pedig, pedig szintén változik, szintén bővül, Kán úr javaslata, illetve a GUE képviselőcsoport javaslatai is ebbe az irányba mutatnak, természetesen vannak ellentétes irányú módosítók is. Hogyha az a célunk, hogy a jelenlegi mandátumot bővítsük, akkor oda kell figyelni arra, hogy megerősítsük ezt az intézményt, megfelelő költségvetési háttérrel lássuk el, illetve lehetővé tegyük azt, hogy valóban megfeleljen ennek a feladatnak. Jelenleg a kompromisszumokon dolgozunk, és ezzel kapcsolatban próbáljuk kialakítani a közös nevezőt, a különböző módosítókat összefésülni. Nézzük, hogy miről is, miről is van szó. Elsősorban a hatékonyságot szeretném kiemelni. A tanács ajánlásaiban, illetve az Európai Parlament állásfoglalásaiban konkrétan megfogalmazzuk a, a feladatot, illetve a szerepet, és ennek a hatékonyságát szeretnénk kiemelni. A bizottságban november 21-én fogunk szavazni erről a kérdésről, illetve Januárban, 2019. januárjában kerül majd a plenáris napi rendjére ez a téma. Várom a közös munkát a kollégákkal, az árnyékjelentéstevőkkel, és nagyon remélem, hogy a kompromisszumos módosítók, amelyeket nem sokára benyújtok, majd jó alapot képeznek a jövőbeli együttműködéshez. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Szorája, tessék. And thank you, dear colleague. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm jelentéstevő úr. Én Egyetlen kollega helyett ugrok be, úgyhogy felolvasom az ő szövegét. Nagyon fontos téma ez az ő országában. A módszertan és módosítóim arra törekedtek, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a szöveg, a vallásszabadság fogalmának kiszélesítésében, a gondolatszabadságra is, akár a, a, a vallástalanság, illetve az ateista gondolatok szabadságáig kiterjesztve. Az állam szerepét erősítve a gondolatszabadság biztosításában és minden vallás diszkriminációmentes gyakorlásának biztosításában igen fontos, beleértve utalásokat a nem vallásos szervezetekre is, az emberi jogokra, a civil szervezetekre is kiterjesztve. Örömmel látom, hogy más frakciók ugyanezen pontokat hangsúlyozták, és az olyan kérdés, mint a szekularizmus és a pár, vallások közötti párbeszéd fontos szerepet kapnak. A kulcs elemei jelentésnek a vallásszabadság és hitszabadság különleges küldöttje posztjáról szólnak a 11-től 13-ig terjedő pontoknak. Ezt a mandátumot igen fontosnak tartjuk, ám nem értünk együtt, hogy egy külön képviselői vallásszabadsági külön képviselői poszt jöjjön létre, mert ez átfedésbe kerülne az emberi jogi külön megbízott hivatalának működésével. Kollégák, több frakcióba beterjesztettek módosítókat, amelyek szintén ezt az irányt támogatják. Várom a kompromisszumos szövegeket a későbbiekben, és örömmel vittem meg ezeket az árnyékadókkal jövő hétfőn. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mikolásik kollega következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Én is szeretném e témában kifejteni gondolataimat röviden. Köszönöm a jelentéstevő kollégának a munkát, és mások, akik a kérdés irányában érdeklődnek, illetve a jövőbeni mandátum kialakításában érdekeltek. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy szükségesnek érzem azt, hogy erősítsük-e külön vallási szabadság küldött pozícióját. Nézzük csak meg a statisztikákat a múltból. Nézzük meg a jelentéseket az elmúlt időszakban, amelyek az emberi jogokat mutatják be világszerte, és azok megsértéséről szólnak. Konkrét számokban ragadhatóak meg az üldözöttek, és egészen biztos vagyok abban, hogy, és nagyon világos, hogy a keresztény csoportja a leginkább üldözött vallási közösség világszerte, és helyzetük még romlott is az elmúlt időszakban. A keresztények szenvedik meg a, a vallásszabadság hiányát és az üldöztetést, és folyamatosan eltiporják vallásszabadságukat. Vannak persze más csoportok is, vallási és egyéb csoportok, akiket üldöznek, és nem engedik érvényesülni jog, érvényesülni jogaikat, ez, őket is meg kell jelenteni a szövegben, ám a számok fényében a keresztények azok, és az üldöztetések megismétlődése fényében mondható, hogy a leginkább ö, szenvedő csoport, ezért tartom logikusnak, és a parlament is ezt kéne figyelembe véve, vegye, hogy őket emeljük ki a tényekre támaszkodva tények pedig a szövegben is meg kell jelenjenek, annak érdekében, hogy a, a külön megbízott funkcióját a parlament által meghatározott irányvonalak mellett tudja ellátni, ahogy ezt Jean-Claude Juncker is elmondotta, illetve kilátásba helyezte. Ami pedig a jövőt illeti, azok a tények, amelyeket készhez kaptunk és amelyeket megvizsgáltunk, azt arra utalnak, hogy a pénzügyi támogatás és a, a, a hivatal, amit annak titkársága, az európai a, a, a keresztények védelmét kell szolgálja világszerte, ő, ezt kell szem előtt tartsa, és a rendkívüli megbízott eddigi tevékenysége bizonyos mértékben korlátozott volt eddig. Ezt kell mondanom. Költségvetési szempontból is, nem, mutat, nem tükrözi a költségvetése a hivatalnak a fontosságát. Ezért támogatom a véleményt és az abban szereplő javaslatokat, hiszen, mint mondottam, a világszerte a keresztények helyzete nagyon aggasztó. Ezzel foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen, Szorája, tessék. Csak egy észrevételem lenne, egyetértek, ismerjük a keresztények helyzetét a világban, de ismerjük a muzulmánok helyzetét is a világban, és külön szeretnék kitérni a rohingyák helyzetére és az ellenük elkövetett népírtásra a világ különböző részein. Bangladesben van egy 1,2 millió ember befogadó menekülttábor, úgy gondolom, hogy ez is a vallásszabadsághoz tartozik, függetlenül attól, hogy milyen vallásról vagy meggyőződésről van szó. Úgy gondolom, hogy egyfajta rossz ízű versengés zajlik, hogy ki inkább áldozat, mármint melyik vallás tagjai, és úgy gondolom, hogy az irány az kellene, hogy legyen, hogy minden vallási csoportot védünk. Tőkés úr. Annak idején, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, annak idején az Európai Parlament alelnökeként éppen a vallási párbeszéd felelőse voltam és akkor fogadtuk el <clears throat> a vallási párbeszédre vonatkozó irányelveket az Európai Parlamentben. Az én előterjesztésem alapján, amíg ezt a munkát végeztem, mindig megdöbbentett, hogy, hogy az európai vallási és nem vallási felfogások képviselőinek találkozóján a szabadkőműveseket vagy az ateistákat a különféle szekulari, szekuláris szervezeteknek a, az ügyét egy szinten kezelték és nem tetszik az a liberalizáció, amely a vallás nélkülieket pont olyan értékesnek tartja, mint a, mint a vallásosokat. A vallás nélküliek azok tagad, tagadáson alapulnak. A vallások azok értékeket hordoznak, értékeket hordoznak. Európa egy keresztény gyökerű, kontinens, az Európai Unió a kereszténység jegyében született meg, az európai atyák ezt az álláspontot képviselték, tehát önbecsülésünkhöz tartozik, hogy a keresztényeket védjük, a keresztények iránt szolidaritást gyakoroljunk. Itt van a migráció kérdése is. Természetesen ez egy nagy tragédia, hogy ennyien eh, kénytelenek elhagyni a szülőföldjüket, de eh, lássuk meg, hogy a, a migránsok között szinte diszkrimináció történik a keresztény migránsok eh, kárára. Hát szinte kipusztul a kereszténység, a, a kibocsátó, a migrációs kibocsát országokból százezres, félmilliós lélekszámban 2000 éve éltek ott Szíriában, Irakban, és szinte kipusztulnak. Tehát én, én nem relativizálnám, hogy, hogy minden vallás a keresztjének is. Természetesen a múlt héten egyik kezdeményezője voltam az ujgurok védelmében született urgency debate-nek, sürgősségi határozatnak, és szívügyem az ujgur musz, muszlimok mellett kiállni. De ne tegyük, ne kezeljük azonos szinten a mi keresztény testvéreink ügyét, és a, például az ateistákat. Tehát nekünk az a fontos, ami a mi keresztény európai értékrendünkben a legfontosabb, és eh, én ezért nagyon örvendek, hogy, hogy eh, Mikolásik úr is külön kitért az üldözött keresztjének ügyére, és nagyon fontosnak tartanám, hogy eh, Magyarország külön államtitkárságot hozott létre a keresztjének védelmének az ügyében. Én azt gondolom, hogy Európa akkor tud a migrációs válsággal is megküzdeni, hogyha ragaszkodik identitásához, hogyha kereszténységet értéknek tartja, és milyen, mint ilyen értéket védelmezi a harmadik országokban is. Köszönöm a figyelmet. Honorable Bashir. Bashir úr, tessék. Uh, Tisztelt elnök úr, én is üdvözlöm ezt a jelentést, illetve üdvözlöm a jelentéstevő munkáját. Egy-két megjegyzéssel élnék, hogyha megengedik. Véleményem szerint az emberi jogok, illetve a meggyőződés szabadságát ö, nagy nyomás terheli. Szerel Poszt kollégám megemlítette a rongyák esetét, én is jártam Burmában, én is ismerem a helyzetet. A, azok, akik elkövetik a büntetteket, az következő logikát követik. A muszlimok nem megfelelő életformát folytatnak, négy feleségük van, 16 gyermekük, és olyan meggyőződéssel rendelkeznek, amely elítélendő, megvetendő. Tehát, hogyha gyűlölet narratívájában vannak, és azt hiszem, hogy a jelentésben meg kell vizsgálni, meg kell nézni azt, hogy hogy lehet egy ilyen gyűlölet narratívát folytatni. 1982-ben kezdődött a rohingyák kálváriája, akkor az állam kiutasította ezeket az embereket. Ez azt jelentette, hogy nem volt joguk az oktatáshoz, a kereskedelme, kereskedelmi tevékenységekhez, az időseket nem vihették kórházba, illetve nem volt joguk a föld tulajdonhoz. Ez azt jelenti, hogy egyre inkább a szegénység sújtotta őket, egyre inkább marginalizálódtak a társadalomban. Azt hiszem, hogy döbbenetes, az összehasonlítás, hogyha összevetjük az ő helyzetüket a második világháború előtti zsidók helyzetéhez. A fasiszták démonizálták a zsidó közösséget, egy olyan narratívát hoztak létre, melynek eredményeképpen fölégették könyveiket, megtámadták zsinagógáikat, és egyre inkább a társadalom eh, margójára kerültek és a, ha nem is az egész német társadalom, de annak nagy része abba a csapdába esett, hogy azt gondolták, ezek az emberek nem is e, emberiek. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan e, folytatjuk ezt a narratívát, hogyan folytonosítjuk, állandósítjuk, és e, hogyan támogatjuk ezeket az ötleteket, hogyan támogatjuk pénzforrásokkal is. Nem szeretnék belekeveredni abba, hogy ki ért súlyosabb támadás a muszlimokat vagy a keresztényeket. Véleményem szerint bárki, akit támadás ér meggyőződése miatt, védelmet érdemel. Azok, akik pedig a keresztények ellen bűncselekményeket követnek el, azokra oda kell figyelni a keresztényeket, meg kell védeni, de azt látjuk, hogy a Daesh bűnözők csoportja elkövette ezeket a bűncselekményeket egy hanyatló államban, ennek eh, nem igazán, nem, nincs igazán köze a vallási Ez egész egyszerűen kihasználták és használták a, a vallás kártyáját, hogy üldözhessék az embereket, keresztényeket, jazidieket és így tovább. Ezek a közösségek már eh, az iszlám hajnala előtt ott éltek a közel-keleten. El kell tehát ítélnünk a Daesh, de nem az egész társadalmat. A megszervezett társadalmak, mint például Izrael, hogyha megnézzük az elmúlt 70 esztendőt, akkor azt látjuk, hogy a keresztények nagy számban hagyták el Izraelt. Miért? Miért hagyták el ezt az országot? Van ott valami, van valami, amelynek eredményeképpen kriminalizálódnak, marginalizálódnak ezek a személyek, ezek a közösségek, másodrangú állampolgárok lesznek saját országaikban, és ezért menekülnek. E, hogyha elítéljük a dást, amit meg kellettne tennünk, akkor ezen kívül fényt kellene vetni azon szervezett államokra, országokra, mint például Izrael vagy Burma, amelyek ezeket a közösségeket másodrangú állampolgárokká teszik szervezett marginalizálódás folyamatának vagyunk tanúi. Ugyanez a helyzet Kínában. Több mint egy millió muzulmán van, akik fogolytáborokban vannak, fogvatartási központokban, és semmilyen más bűncselekményük nincsen, csak a meggyőződés, a hit, és úgy gondolják, hogy a, az a társadalom úgy gondolja, hogy a tiszta fehér kenyér szelete mellett a kommunizmus a legjobb, nem szabad semmi másban hinniük, nem szabad az arab szövegekben, nem szabad a Koránban hinniük. Tehát azt hiszem, hogy ezekre az államokra is oda kell figyelni, oda kell figyelni azokra, akik finanszírozzák a gyűlöletbeszédet, azon országokra, amelyek elkövetik ezeket a bűncselekményeket, és lehetővé teszik ezeket. Nem elég az, hogy Kína és India megvédi Burmát, vagy Myanmárt, mert például Kína esetében ugye a biztonsági tanácsban vétójoguk van, vétójoggal élhetnek. Nem, nem helyes az, hogy egész egyszerűen félresöpörjük a felelősségünket azért, mert egy óriási globális szereplő ilyen bűncselekményeket követ el. Minden egyes bűncselekmény nyomon kell követni, és oda kell rá figyelni. De ezen kívül azt is szeretném hangsúlyozni, hogy meg kell vizsgálnunk azon népeket, azon rendszereket, amelyek tulajdonképpen szisztematikusan üldözik ezeket a közösségeket, illetve másodrangú állampolgárok soraiba taszítják őket. Köszönöm. Szorája. Szorája. Köszönöm. Néhány észrevételem lenne Tőkés úr hozzászólásával kapcsolatban a keresztény értékek vonatkozásában. A keresztény értékek alapján az Európai Unió egyes részein megtagadják egy nőtől azt, hogy a saját testével rendelkezzen, illetve megmondják, hogy kit szerethet és kit nem az ember. Az emberi jogoknál nem lehet így hivatkozni a keresztény értékekre. Az egyetemes nyilatkozat első cikke azt mondja ki, hogy minnyáján egyenlőnek születtünk, egyen jogúnak születtünk. A vallás nem lehet az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiságnál magasabb rendű ö, szempont. Úgy gondolom, hogy egy ateista éppen annyira értékes ember, mint egy keresztény, lehet, hogy még értékesebb, mert jobban tiszteletben tartja az alapvető emberi jogokat, és nem sorolja be alacsonyabb rendűnek azokat, akik nem tartoznak a saját vallásához. And I'm a Christian. És én keresztény vagyok egyébként. Bene. Rendben. Mm, próbáljunk meg elgondolkodni egy pillanatra, mert ez egy fontos téma, és úgy gondolom, hogy a vitánkból egy olyan üzenet kell, hogy kikerüljön, ami a lehető legnagyobb konszenzust tükrözi. Megpróbálok egy kicsit utána járni, hogy a liberális demokrácia és az illiberális demokrácia között mi is a helyzet. A népfelség nem jelenti azt, úgy gondolom, hogy a partikuláris szándékok helyébe az általános szándék léphet. Az állampolgárok képviseletében eljárók számára is vannak olyan korlátok, amelyeket nem lehet meghaladni. A kisebbségek jogait tiszteletben kell tartani, az állampolgárok magánéletének védelmét tiszteletben kell tartani. Azért mondom ezt, mert egy olyan időszakban, amikor folytatódik a globalizáció, nem gondol hatkozhatunk az 1800-as, 1900-as évek paradigmáiban maradva a vallásszabadságról. Nagyon érzékeny néhány ilyen aspektus. Az emberiség nem, az emberség nem feltétlenül a valláshoz kötődik vigyázni kell, hogy ne jussunk a fundamentalizmushoz el. Új fajta integrációra van szükség a társadalomban, és mindenképpen elkerülném, hogy a, a egyes vallásokat előtérbe helyezzünk, hiszen ez egyfajta fanatizmushoz vezet el, ahol az egyik vallás fontosabb, mint a másik, és ennek nagyon negatív hatásai lehetnek. Úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen mélyreható reflexió, amit most te, Zsib kollega készítesz, jelentést ezzel kapcsolatban is fontos elmondani, hogy a börtönökben is fontos a vallásszabadság, ezzel is foglalkoznunk kell. Egy kicsit ki kellene térni a vallásgyalázás elleni törvényekre, különösen a muzulmán országokban, ahol nem igazán különböztetik meg a magánszférát és a közszférát, a nyilvános szférát, és különböző vallásoknál fontos szempont, hogy szabadon át lehessen térni másik vallásra mindenfajta megtorlástól mentesen. Én úgy gondolom, hogy mivel az idén ünnepeljük a nemzetközi nyilatkozat 70. évfordulóját, úgy gondolom, hogy a kettes cikkben, a 18-as, a 19-es cikkben foglaltaktól nem térhetünk el teljesen. Ezekben a vallásszabadság minden vallásra vonatkozik, a hívőkre és a nem hívőkre is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt a szerepe hogy annak, hogy ezt kimondták annak idején. Visszaadnám most a szót Zsibúrnak, hogy lezárja a vitát. <clears throat> <clears throat> Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Valóban végighallgattam a vitát, és azt hiszem, hogy itt a, a, az emberi méltóság és a tisztelet a legfontosabb kérdések. A vallásszabadsághoz való jog mindenképpen ide tartozik az emberi mélt, méltósághoz való joghoz. Azt hiszem, hogy a mai vitánk lezárásaképpen a az emberi jogi nyilatkozat 18. cikkét idézném angolul. Vallásszabadság és meggyőződés szabadsága, ez a két legfontosabb érték. Kapcsolódik ez a magánélethez való joghoz, illetve kapcsolódik ez a közéleti jogainkhoz minden formában. Azt hiszem, hogy az általam felolvasott definíció egy fölkérés arra, hogy valahogy megtaláljuk az egyensúlyt. Megtaláljuk az egyensúlyt abban, a között, amit leírunk, amilyen következtetést levonunk, illetve amit bevonni kívánunk ebbe a jelentés tervezetben. Gondolok itt a módosítókra is. Természetesen a kompromisszumos módosító javaslatok kialakítására is gondolok. Úgy döntöttünk, hogy jelentéstervezetet készítünk, és itt nem nem arról van szó, hogy rangsorolnánk a meggyőződést, illetve a vallásokat, nem célunk ezzel ellentétes. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy itt egy egzisztenciális dimenzióról van szó, a szabadságjogról, a vallás szabadságjogáról, a meggyőződéshez való joghoz, és ezek alapvető emberi jogok. A kollégák felszólalása is ebbe az irányba mutatnak. Felsorolták a különböző közösségek üldöztetését, akiket meggyőződésük vagy vallásuk miatt üldöznek. Óriási ellentétek húzódnak a háttérben, és alapvetően sérül az a cikk, amelyet fölolvastam. A nyilatkozatnak pedig aláíró részese, aláíró fele az Európai Unió, meg kell tehát védenünk az emberi jogokat, az emberi méltóságot. A tervezett kialakításakor mindig figyelembe kell venni a korlátainkat. Természetesen szeretnénk minél nagyobb és bővebb tartalommal felruházni ezt a jelentést. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a módosítókba mindent, módosítókból mindent be tudjak emelni a jelentésbe. Amit pedig az Isten káromlásról mondtunk, ugye Pakisztánban, Líbiában láttunk erre vonatkozó eseteket, sérül a vallásszabadság, a szólásszabadság, és börtönbe vetnek embereket vallási meggyőződésük miatt. Ez egy nagyon-nagyon fontos, nagyon fontos probléma. A közi, illetve a kultúrák közötti párbeszéd során foglalkozunk ezzel a súlyos kérdéssel. Gyakran gyakran utalunk a különböző vallások közötti kapcsolatra. Gondolunk, gondoljunk például csak Indonéziára, ahol nagyon jól sikerült megoldani e, ezt a problémát. Nagyon sok példát sorolhatnánk, de nagyon fontos az, hogy kialakítsuk az álláspontunkat. Először is pozícionálnunk kell saját magunkat Meg kell nézni, hogy az Európai Unió hogyan gondolkodik erről a kérdésről, illetve hogyan gondolkodik a külön megbízott mandátumáról, szerepéről. Hogyan tudjuk fölkarolni a vallásszabadság, illetve a meggyőződés szabadságának kérdését, és esetleg a külön megbízotthoz fordulhatunk, megerősítvén az ő szerepét. Ez azonban ez azonban nem vezethet de úr munkájával való versenyrekeléshez, ez abszurd lenne. A vallásszabadság, illetve a meggyőződés szabadsága az alapvető emberi jogokhoz tartozik. Ezt mindenképpen hangsúlyoznunk kell. És Jan Fiegel is fölhívta erre a figyelmet, Lambrinidis úrral kiválóan működött együtt, és ez a kiváló együttműködés alapja, illetve garanciája annak, hogy kielőgítő eredmény születik majd Figel úr munkája, munkájának ö, eredményeképpen. Nyitottan állok a további eszmecsere, eszmecsere előtt, és Kán úrat idézném, aki, aki elmondta, hogy nem külön megbízottat szeretne, de készen áll arra, hogy a külön megbízott státuszát megerősítse. Szerintem kiváló lehetőségünk nyílik arra, hogy ezt a mandátumot, ezt a szerepet megerősítsük, és készen állok arra, hogy kialakítsam a kompromisszumos módosítókat, és ezeket benyújtsam a szakbizottság számára, és szerintem ez nagyon jó munkaalapot ad majd. Köszönöm szépen Zsíburnak, most pedig Rágel asszony következik a külügyi szolgálattól. Yes, thank you. Um... Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentés tervezetért. Nagyon érdekes ez a tervezet. Szeretném hangsúlyozni, azt a, mm, az üzenetet is, amit hangsúlyozott, és ami teljesen megfelel a mi elképzelésünknek, a vallás és meggyőződés szabadsága alapvetően kötődik az emberi jogokhoz, a véleménynyilvánítás szabadságához, az LMBT jogokhoz, az emberi jogokhoz általában, és a vallás és meggyőződés szabadságát horizontálisan részesítjük promócióban, függetlenül attól, hogy milyen vallásról van szó természetesen. Köszönetet mondok az Európai Parlamentnek az elmúlt hónapokban kialakított együttműködésért, az Intergruppal szorosan együttműködtünk, a, föld, a földrajzi részlegekkel is a külügyi szolgálat részéről az ajánlásokat több mint 30 delegációhoz juttattuk el, amelyekről szó volt a vita során. Szorosan együttműködtünk a DROA albizottsággal is, illetve az előadó munkatársaival, elmagyarázzuk a frissen létrejött eszközöket és megvalósított fellépéseinket ezen a téren. továbbra is ö, ö, támogatást fogunk nyújtani a delegációink ö, révén, és a harmadik országokkal folytatott párbeszédben felvetjük az aktuális konkrét kérdéseket. New Yorkban kerül megtárgyalásra az idei Ford állásfoglalás, és 2019-ben az ENSZ külön megbizotjának jelentésével is foglalkozunk majd. Az emberi jogi tanácsban említeném, hogy Pakisztán, Kína és Myanmar ügyében igyekszünk felszólalni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csak emlékeztetnék rá, hogy a, az AFED szakbizottságban november 21-én szerdán délelőtt lesz a szavazás erről, és ezt követően januárban kerül a plenáris elé a jelentés tervezett. A következő napi rendi pont nagyon fontos. Az Afrikában élő albínók helyzetéről van szó. A regionális albinizmus fórum képviselőivel már szoros együttműködést folytattunk. Most 5 perc szünetet fogunk tartani. Szeretném üdvözölni a vendégeinket.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

Bene, possiamo iniziare questo nostro... Akkor eh, kezdjük meg a találkozónkat. Ugye a sürgősségi állásfoglalás, ami 2017. október 5-én került el fogadásra, már foglalkozott az afrikai albinók helyzetével, eh, és eh, most itt vannak a regionális albinizmus fórum képviselői. Mint tudják, nagyon sok országban babonák kötődnek az albinizmushoz, és ürügyül szolgál ez nemi erőszakhoz, testrészek megcsonkításához, gyilkosságokhoz. 2017-ben az Európai Parlament elítélte az albínók elleni erőszakos cselekményeket Malaviban, illetve a többi országban is az üldözésüket. Ma szinte napról napra egy évvel az állásfoglalás elfogadása után fontos lehetőségünk van a helyzet áttekintésére, az Afrikában élő albínók helyzetének áttekintésére, a regionális fórum képviselőinek részvételével. az albinizmus által érintett Afrikában élő személyek helyzetével foglalkozik ez a fórum, és a <clears throat> mi albizottságunk fontos jelentőséget tulajdonít ennek az ügynek. A Kilimanjaro hegyre szerveztek egy hegymászást figyelemfelhívás céljából. Üdvözlöm a vendégeinket, előadóinkat, akik Grace Mazibuko asszony Dél-Afrikából érkezett, a regionális fórum elnöke, Észak Maru, Maura képviselő, szenátor Kenyából. Ő az első kenyai parlamenti képviselő, aki albino. Nigériai delegáció vezetője Jake Apple, és itt van velünk, aki az Albinizmus Alapítvány, egy nem kormányzati szervezet vezetője alapítója Nigériában. A, az Emberi Jogi Albizottság néhány tagja már találkozott Apple úrral a nigériai látogatás során, és most szeretnénk a felvett kapcsolatokat folytatni. Akkor 5-6 percre megadnám a szót Grace Mazibuko asszonynak. Tessék! Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, jó napot! Mivel nem azt a Christmas bugokként bemutattak, hagyj köszönjem meg a szakbizottságoknak hogy meghívtak, és lehetővé tették, hogy bemutatom, bemutathassam az albinizmus problémáját, különösen az állásfoglalás fényében. Az Emberi Jogi Egyetemes Deklaráció első pontja szerint minden ember méltóság egy, egyenlőnek született, és méltóságra tarthat igényt. A dél-afrikai Albinizmus eh, Társaság a Regionális Albinizmus Fórummal összekapcsolódva fellép azon démonikus cselekvények ellen, amelyek fenyegetik az albinókat, különösen Malaviban, ahol megölik őket. Rendkívül fontos az, hogy az albinó nők és gyermekek, különösen Afrikában, különös figyelmet és védelmet kapjanak. Emberi jog és egy kislány, albinó kislány jogát, élethez és jogát, való jogát meg kell tiszt, tisztebben kell tartsuk most. Tudnék, a hív pozitív férfiak ö, hisznek abban, hogy meggyógyulnak, hogyha albinó kislányjal közösülnek. Ö, ezért aztán szinte vadásszák az albinó nőket. Ez nem megengedhető. Nem lehet egyszerűen eltűrni, hogy albinó nők erre a sorsa jussanak. A kihívás az, hogy félelemben élnek az albinó emberek, a társadalom szélén nem kapnak munkát. Az, albino, az albinizmus nem e, jelent amúgy egészségügyi problémát. Az albinó nő ugyanúgy képes gyereket szülni, családot, családban élni, mint bárki más, mégis nagyon nehéz munkahelyet találniuk. Az oktatás kulcsfontosságú. Az albinó emberek is oktatást kell kapjanak, lehetőséget kell kapjanak, pontosan, hogy elfogadhassák őket, és láthatóvá legyenek. Magát a problémát ki kell emelni. Az állásfoglás révén, amely tavaly született, azt javasoljuk, azt érvényesítjük, hogy az albinoknak is vannak emberi jogai, és az Emberi Jogi Bizottság kell, hogy tovább vigye ezt a gondolatot, kimondva, hogy az afrikai, a teljes albino lakosság, és különösen a nők meg kell kapják a méltóságot és a munka lehetőségét. Emberjogi kihívás ez. Ugye, a, a, a, hogyan, felkettőjük a kérdés, hogyan lehet támogatni az embereket egy sor emberi jogi deklarációban, saját hazáinkban, saját afrikai országainkban is kimondják jogszabályok, hogy az albinó gyerekek is mehessenek iskolába, tegyék, amit, amit akarnak, szabadon mozogjanak az országaikban és társadalmaikban. Nagyon örülünk annak, és nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk az Emberi Jogi Szakbizottság előtt. Tudjuk, hogy az önök támogatásával Afrika Afrikának van jövője, Afrikában lesz oktatás, és az albinók, különösen az albinó nők, és minden albinó érvényesítheti született jogát, azt az emberi jogot, amelyel felszabadulhatunk nem csak Afrikában, hanem világszerte. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie, grazie lei. Köszönöm szépen. Iszak Maurának adom most meg a szót, tessék. Thank you very much. I hope I'm audible. Köszönöm szépen, remélem, hogy jól hallanak. Ahogyan az elnök is elmondta, Isaac Nolának hívnak, és a kenyai parlamentben, illetve a szenátusban képviselem az albinó társadalmat. Egy kérdést szeretnék megfogalmazni. Nagyon hosszú időn keresztül beszéltünk a fai megkülönböztetésről, diszkriminációról, az afrikai kontinens kapcsán a feketékkel szembeni diszkriminációról beszéltünk, és az afrikai kontinens segítséget kért, felhívást, felhívást nyújtott be mindenkihez akkor, hogy a szín a miatti diszkriminációnak vesenek véget. És hogy lehet az, hogy a 21. században Afrika éllovasa annak, hogy diszkriminációt kövessen el, megölje az albinó közösség tagjait, illetve a szerveiket értékesítsék. Nos, ebben a helyzetben találjuk magunkat az afrikai kontinensen, és Kelet-Afrikában, ahonnan én is származom. Több mint 600-an veszítették el életüket a támadások miatt, a támadások eredményeképpen. És itt tulajdonképpen ennek hátterében a babona áll. A babona mi szerint jó szerencsét hozhatnak a testrészeink, azért, mert ezek fehérek, és ez privilégiumot jelent, illetve a kapitalista mohóság áll ennek hátterében. Hölgyeim és uraim, az albínú emberek mindig is léteztek, azonban a fogyatékossággal élők alkategóriájába szorultak. Ez oda vezetett, hogy ez a fogyatékossági típus, ez tulajdonképpen egy köztes állapotot hoz létre. Fehérek vagyunk, de nem vagyunk elég fehérek, feketék vagyunk, de nem vagyunk elég feketék, fogyatékosok vagyunk, de nem vagyok eléggé fogyatékosak. Tehát egy ilyen köztes állapotba szorultunk, és ebbe a vitás szerepbe kényszerültünk. Azonban az emberi jogi szempontból, illetve a fogyatékkal élők jogainak szempontjából azt látjuk, hogy van egy szociális modell, amely a fogyatékkal foglalkozik, és itt az identitásukat megtaláljuk, identitásunkat, tehát egy hátrányjal kell együtt élnünk, ugyanúgy, mint a, a gyengén látók, esetében. A korlátok pedig ö, környezeti korlátok, gondolok itt legfontosabb ö, aspektusként a negatív hozzáálláshoz. Úgyhogy az albinizmus valóban számunkra fogyatékosság témájához tartozik, de ezen kívül ehhez a köztes állapothoz is már, ami a bőrszint illeti. A fogyatékkal élők jogainak egyezménye értelmében ki kell, hogy mondjuk, hogy hogy a fogyatékossági diskurzuson belül hátrányos helyzetben van az albinizmus. Hogyha megnézzük a különböző cikkeket, például megemlíteném a tízes cikket, ami az élethez való jogot említi, minket pedig meggyilkolnak, a szerveink, szerveinkért támadnak bennünket, és itt sérül az alapvető jog, az élethez való jog. Aztán ott van a diszkrimináció azt látjuk, hogy megvannak a megfelelő jogszabályok, mégis ennek a helyzetnek nem sikerült véget vetni. Ezért fölhívom a figyelmet arra, hogy ezen nyilatkozatokba új életet kell lehelni. Az albinó társadalmat érinti érinti, egészségügyi kérdések érintik leginkább. Gondolok itt például a rákos megbetegedések esetére, hiszen az afrikai nap sokkal erősebben érint bennünket. Természetesen a gyenge látás miatt különböző segítségre, illetve eszközökre van szükségünk. Ugyanakkor a szegénység is részét képezi a mindennapjainknak, hiszen hiszen hogyha egy albinó gyermek születik, akkor az apa elmenekül, úgyhogy egyedülálló anyák nevelik föl az albinó gyermekeket, és ez azt is jelenti, hogy rengeteg kihívással kell megbirkóznunk. Kenyában politikai képviseletet élvezünk, én magam is részese vagyok ennek, ugyanakkor azt látjuk, hogy a kelet-európai, a kelet-afrikai kontinens legtöbb országában az albinó társadalmat nem képviseli senki, úgyhogy azt követeljük, azt kérjük, hogy az együttműködési illetve fejlődési ö, projektek keretében az Afrikai Unióval való együttműködés során, illetve a kelet-afrikai országokkal való együttműködés során hangsúlyozni kell, hogy az albinizmus ennek az együttműködés és fejlődési agendának szerves részét kell, hogy képezze. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. A hozzászólását Jake Apple, tessék. Szeretnék köszönetet mondani a parlament elnökének, a képviselőknek, és külön az albizottság elnökének. aki nagy és Mikolásik úrnak, aki uh, aki nagy barátja az albinóknak, az Afrikában élő albinóknak. A regionális albinizmus fórum kéréssel fordul önökhöz. Hadd mondjam el azonban a személyes történetemet, olyan otthonban nőttem fel, ahol az apámnak több mint három felesége volt, és azért tudtam otthon felnőni. Egy otthonban felnőni, mert a társadalom kirekesztett, és három éves koromig a biológiai édesanyám nem ismert el, illetve megtagadott. Ez meghatározta az életemet, elnök úr. A regionális fórum fontos kéréssel fordul önökhöz az Európai Unió költségvetéséből több támogatást szálljanak az Afrikában élő albinók megsegítésére, illetve az albizottság vegye fel a kapcsolatot az afrikai állam és kormányfőkkel, hogy az afrikai országok költségvetésében több pénzt szálljanak erre az Európai Unió delegációi pedig a fejlesztési napirendjünkben az albinok megsegítését is kezeljék prioritásként az albinizmus helyzetének javítása számítson fejlesztési célnak sürgessék és gondoskodjanak róla, hogy az ENSZ is fejlesztési témaként kezelje az albinizmust. Eddig az ENSZ ezt nem tette meg. Egy külön intervenciós alapot kérjük, hogy az EU afrikai országokban működő delegációi állítsanak fel az albinizmus kérdésében végül sürgessék az Afrikai Uniót, hogy megfelelő adatokat gyűjtsenek az albinókról, és hogy a politikai és választási folyamatokban az albinók is vehessenek részt. Van még egy kis időm, személyesen szeretném arra ösztönözni az albizottságot, hogy továbbra is maradjanak kapcsolatban, és támogassák az ügyünket. Szeretnék köszönetet mondani az állásfoglalásért. Az állásfoglalásnak volt hatása, volt globális hatása, és ezt tette lehetővé, hogy ma ide utazzunk, és első kézből támogassuk önöket, tájékoztassuk önöket a helyzetről. Ez a helyzet a világ és Afrika figyelmét igényli. Nagyon sok ember ellen követtek el erőszakos cselekményeket, nőknek véget kellett ventniük a terhességüknek, és van egy ismerős, egy fiatal albino nő, és ő tudta, hogy a parlamentbe jövünk, és azt mondta, hogy nagyon fontos ez. A mi születésünkkor sírtak körülöttünk. Nagyon fontos, hogy az emberek körülöttünk örüljenek a születésünknek. Amikor meghalunk, akkor sírni fognak Köszönöm a meghívást. Nigériában nagyon hálásak vagyunk ezért a meghívásért. Szeretném elmondani, hogy Tanzániában nulla nulla kifejezéssel illetik az albinókat, pedig ezeknek az embereknek is ugyanolyan jogok járnának, mint a többieknek. Ausztravíciusz úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt vendégek. Örömmel fogadjuk Önöket az Európai Parlamentben. Nagy megtiszteltetés lehetőség, hogy meghallgatjuk Önöket, és személyes tapasztalataikból gazdagodhatunk, és arról tájékozódhatunk, hogy mivel szembesülnek az albinók, milyen ö, hozzáállás, attitűddel, viselkedéssel. És fontos, hogy ezt erről első kézből értesüljünk. az albinok helyzetéről nevezetesen Afrikában. Kérdésem az, van-e próbálkozás kísérlet arra, és vannak-e jó példák, hogy regionális vagy kétoldalú együttműködés alakul ki Afrikában, egyes államok között. Annak érdekében, hogy a fellépjenek az előítéletek ellen, és, és egy humánusabb hozzáállást segítsenek elő az emberek körében az albinókkal szemben. Néhányan utaltak az Afrikai Unióra. Van-e politikai kezdeményezés az Afrikai Unión belül vezetői szinten? És nemzetközi donorok bevonásával tesznek-e valamit? Terveznek-e egyénre szabott programokat annak érdekében, hogy elérjék az érintetteket, és valamiképpen így módon segítséget nyújtsanak? Akkor most megadom a szót az Európai Bizottságnak. Hallgassuk meg az Európai Bizottságot. Ráger asszonynak adom meg a szót, tessék. Ehm, eh, Először is szeretném elmondani, hogy nagyon megható vallomások voltak ezek számunkra, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy megszerveztük, megszervezték ezt az eszmecserét, és hogy eljöttek önök, és megosztották velünk tapasztalataikat. A diszkrimináció tiltása alapelv az Európai Uniós szerződésekben is. Az EU ezért fellép a diszkrimináció ellen külső kapcsolatrendszerén keresztül is. Egyik prioritása az emberi jogi cselekvési tervünknek a diszkrimináció elleni fellépés, hiszen az EU bármilyen diszkrimináció vagy erőszak ellen fel kell amelyek albinok az áldozatai bármely országban. És ez a sürgősség állásfoglalásban is tükröződik, amelyről ma beszélünk. Párbeszéd, kétoldalú párbeszédünkben a, a Szaharatól délre eső országokkal, beleértve Malavit is, hangsúlyozzuk az emberi jogok fontosságát és az albinok elleni fellépés elfogadhatatlanságát, és figyelemmel kísérjük általában az emberi jogok helyzetét, de különös tekintettel a legsérülékenyebb csoportokét. Párbeszédeink során emlékeztetjük országainkat arra, amelyek, amelyek még nem ratifikálták a fogyatékkal élőkre vonatkozó egyezményt, hogy mielőbb megtegyék, és ratifikálták, hajtsák végre eredményesen és hatékonyan. Fontos ez az albinok számára is, hisz a, a, a konvenció nagyon sok pontja az ő javukat szolgálna például az a jog, hogy bármely tevékenységet diszkrimináció nélkül végezhessenek, és kon- konkrét országra bontott intézkedésekben is, például a tisztességes lakhatás, részvétel a közösség és a társadalom életében. A jelentések, amelyek a tavalyi állásfoglás óta befutottak, mutatják, hogy bizonyos előrelépés kérdések születtek ugyan, de sajnálatos módon nem mindenhol. Úgyhogy nagyon sok még a tennivaló. Szeretnék néhány percet az állásfoglalóban érintett országok témájával tölteni, illetve foglalkozni. Douglas Carpenter további elemeket fog majd megemlíteni a konflikt helyzeteket illetően. Malaviban legalább hat súlyos támadás történt az év eleje óta, és rendkívül nehéz, bonyolult, nehéz idők ezek, hiszen nem, nem a választások lesznek Malaviban, és igen-igen feszült a helyzet az országban. Malavi különös figyelmet érdemel e tekintetben. Az, az ügyészek képzése, az ügyészségi eljárások támogatása és a rendőri, rendőrökkel való párbeszéd jelent itt fontos feladatot. Mozambikban jelentős előrébb, mérhető előrépés született, amely keményebb igazságügyi fellépéssel is összefügg. Egy emberi jogi bizottság állt fel az albinók ügyében, és a cselekvési terv, amelyet 2015-ben fogadtak el, végrehajtását irányozza elő. Konkrét intézkedések születtek Nigériában is. Kutatás, szakpolitika, jogi, demográfiai aspektusait vizsgálja a kérdésnek, és itt már ennek eredmény ezértben is érzékelhetőek. Burundiban az egyik tagállam Franciaország szervezett konferenciát az albinizmus nemzetközi napján az évben. Persze még sok más lépésről is számot adhatnánk, és további támogatás, további eh, vállalások is születtek delegációink részéről, és a nigiri delegáció munkáját is kiemelhetjük az alkotmányos jogi védelem csak akkor működnek, hogy a konkrét cselekvések támogatják ezeket. Ezért sokszor széles körű jogi reforma is szükség van, hogy ezt a komplex problémát orvosolni tudjuk. Hagy biztosítsam önöket arról, hogy az EU továbbra is milyen, kapcsol, milyen vállalásokat tesz, és kapcsolatban marad a kormányokkal, a helyi önkormányzatokkal, a civil társadalommal, beleértve az albinók saját szerveződéseit is, hogy az jogaikat fenntartsa, és hogy a figyelmet erre ráterelje, sőt, intenzívebbé tegye. Nemzetközi szinten kap erőfeszteseket teszünk, hogy az albinók jogait elősegítsük, ezért támogattuk az ENSZ független szakértőjének kinevezését, az albinok emberi jogait fenntartandó hivatal felállítását és a regionális cselekvési terv az albinizmus tegyében Afrikában, és ezt a célt szolgálja. A cselekvési tervet nagyon széles körben terjesztjük, itt Európában is, meg a delegációnk révén helyben is. Douglas Carpenter kollégám majd a konkrét, specifikus országokra kitérően tájékoztatja önöket. Uh, first of all, from me as well, uh, Köszönöm, elnök úr tisztelt vendégek, természetesen nagyon nagyra értékelem az önök által elmondottakat, nagyon erőteljesen illusztrálták a helyzetet. Az én munkám vita után az, hogy elmondjam az érintett országokba működő nagyköveteinknek az itt elhangzottakat szeretnénk javítani a gyakorlatot, szeretnénk eh, gyakor, javítani a helyzetet és a mi kontribúciónkat ehhez. A mai eh, vétában eh, leszűrhettük, hogy mennyire fontos az oktatás kérdése, illetve fontos, hogy a jogi fellépésben és mindig szerepeljen, és ebben számítunk az önök segítségére. Hmm, Tanzániában sokáig dolgoztam, és Közép-Afrikával, Kelet-Afrikával foglalkozom régóta. Az ottani gyűlés rendjén is szerepelnie kell ennek a kérdésnek az állam és kormányfők döntése is szükséges, pénzre van szükség, úgy gondolom, hogy magas szintű emlékeztetőre van szüksége a partnereknek, végül pedig fontos, hogy megbízható adatokkal rendelkezünk ennek is utána kell járnunk. Sok anekdotát, szörnyű történetet hallottunk, Fontos, hogy precíz információink is legyenek. Az afrikai országokban, amelyeknek én vagyok a felelőse, van egy sor aktivista, akik az emberi jogokért fellépnek, Malawiban, Tanzániában még elég veszélyes a helyzet némi javulásról számoltak be az erőszakos cselekmények terén Tanzániában. Nem tudom, hogy a panel egyetért azzal, hogy továbbra is vannak súlyos incidensek, amelyek pszichológiailag nagyon súlyos helyzetet teremtenek, sírok megrongálása, holtestek exhumálása. Malaviban az idén hat támadásról értesültünk, a mm, követségünk úgy ítéli meg, hogy a korábbi pozitív fejlemények után újabb visszaesés tapasztalható. Itt a választási kampányra is gondolni kell. Miről szólhatunk pozitívabb fogalmakkal? Nos, az emberi jogi párbeszéd alaptémájává kell tenni ezt a témát, az Európai Unió partnerországokkal való kapcsolatrendszerében szerepeltetni kell az albinó kérdést, és a részvételét a civil és politikai életben az albinóknak biztosítani kell Afrikában. Mara szenátor úr jó példája annak, hogy mit lehet elérni. Igazából a legjobb az, hogyha meg tudjuk mutatni, hogy az albinó emberek is vezetővé válhatnak, és irányíthatják honfitársaikat. Tehát ez egy fontos demokratikus szempont. Végül pedig nagyon szívesen válaszolok konkrét kérdéseikre a konkrét országokkal kapcsolatban, de mindenkit arra bíztatnék a panelben, hogy követségeinkkel vegyék fel a kapcsolatot, szívesen fognak segíteni, és sok információra, konkrét tanácsokra van szükségük, hol van szükség jogszabályváltoztatásra, hol van szükség tananyag változtatásra, hol van szükség pénzre. Nagyon szívesen meghallgatjuk Önöket. Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok, hogy ma itt lehettem. Elnök, köszönöm szépen. Ková asszonyt hallgassuk most meg. Most már tényleg öné a szó, beszéljen. I uh, will... Köszönöm szépen. Nem fogok sok időt igénybe venni, mert azt hiszem, hogy nagyon sok tekintetben egyetértünk az EKS-szel, de mivel a fejlődési együttműködés tekintetében azt kérték, hogy aktívabb szerepet vállaljunk, ezért szeretném elmondani, hogy mi az, amit eddig már megtettünk, illetve hogyan járulhatunk ehhez hozzá a jövőben. Eddig a múltban Megvizsgáltuk az albinók jogait, különösen az EIDHR a demokrácia és az emberi jogok eszközének segítségével. Emberi jogvédék, jogvédők támogatást nyújtottak, hiszen egyre, egyre több esetben támadás érte azokat, akik fölemelték a hangukat, fenyegették ezeket a személyeket, és így nekik támogatást nyújtottunk. Ezen kívül a delegáció segítségével az e IIDHR konkrét kérdéseket karolt fel Burgundiban, Nigériában és más országokban, együttműködve azon szervezetekkel, akik a mai ülésünkön is részt vesznek, és hogy most mit szeretnénk elérni, sokkal um, robosztusabb fellépést, nagyon reméljük, hogy megfelelő finanszírozást is sikerül majd kialakítani. Az ígéretek már megszülettek, de próbáljuk a regionális programokat fölkarolni, ehhez azonban tényleg szükségünk van ezekre a forrásokra. De nem, az, nem csak az EIDHR támogatta az albinó közösséget, hanem az EDF-ből is támogatást kaptak, és ez nagyon fontos fölismerni. Igen, fejlesztési együttműködés, emberi jogi kérdések, ez a kettő tandemben kell, hogy érvényesüljön, és ez a célunk. Az IDF e 500 ezer eurót folyósított, az albinók választásokon való részvételének fölkarolásában, előmozdításában Nigériában. A programjaink során nagyon sok kérdésre összpontosítottunk természetesen, ezek közé tartozik az albinók, albinók elismerése, mint más csoporthoz tartozók elismerése, adatokat gyűjtöttünk, aztán az egészségügyi kérdésekre is kitértünk, mint például ugye a napvédő készítmények hozzáférhető áron, politikai képviselet, és így tovább, ami a jövőt illeti. A diszkrimináció az EIDHR egyik pillére 2018-2020-as időszakra vonatkozóan ezzel foglalkozunk delegációs szinten, illetve regionális szinten is megpróbálunk lehetőségeket, illetve támogatást biztosítani. Grazie. Köszönöm. Mikolásik úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Elnézést kell kérnem, nagyon fontos szavazásra került sor a Környezetvédelmi Szakbizottságban, ott kellett lennem, és ezért nem tudtam részt venni a meghallgatás első részén, pedig szerettem volna, mint tudják, ott voltam a nigériai látogatáson az év elején, és személyesen találkoztunk a nigériai albino képviselőkkel, az albinó kisebbség képviselőivel, akiknek nagy szükségük van a támogatásunkra az összes afrikai országra kiterjeszthetjük ezt, mert az albinók helyzete a világon Afrikában a legrosszabb. Nagyon örülök, hogy ma alkalmunk volt fogadni Afrikában élő albino képviselőit, akik nem csak Nigériából, hanem Dél-Afrikából és Kenyából is érkeztek, és megosztják velünk problémáikat. Elfogadhatatlan, hogy az albinókat diszkriminálják, illetve a társadalom peremére rekesztik. Egyfajta hagyományos gondolkodásmód miatt előítéletek, babonák érvényesülése miatt egyes országokban üdvözöljük a vendégeinket, és természetesen felesleges is mondanom, hogy az előítéletek elleni küzdelemben nagyon fontos, hogy elmondjuk, hogy ezek az emberek testvéreink, és pusztán pigment szinten térnek el bennünket, és orvosként is szeretném leszögezni, hogy minden más területen, minden jogot meg kell kapniuk. Elnök, köszönöm. Most pedig visszaadnám a szót a vendégeinknek az észrevételekre való reagálásra. Mazi Mazibuko asszony az első. Tessék. Thank you very much. I think it's an honor. Köszönöm. Megtiszteltetés számunkra is, hogy itt lehetünk, és beszámolhatunk helyzetünkről, és meghallgatjuk, megkapjuk az ígéreteket, hogy együtt működünk. Ám nagyon fontos számunkra az is, hogy a Regionális Albinizmus Fórum szempontjából nagyon fontos, hogy az országokat eh, egyenként egyrészt értékeljék, másrészt ezek az országok összefogjanak. A szomszédos országban, például Malaviban embereket ölnek meg. Eh, Mozambikban egy kicsit jobb a helyzet, de a regionális fórumon ha megszerveződik, egy hangon tudunk felszólalni. És Afrika határai nagyon porúzusak. Senki sem tudja, hol a határ voltak éppen. Egyik, az utca egyik oldala Dél-Afrika, másik oldala Mozambik. Tehát ezért is fontos, hogy egységesek legyünk, szerveződjünk. Ha Nigériában van egy legjobb gyakorlat, akkor legjobb, akkor ez megjelenhet Kenyában, Malaviban is. Dél-Afrikában például jó működő mechanizmusok működnek, Afrika egyesítésére vonatkozóan is. És nem csak nők, a nők szenvednek ettől a jelenségtől, de az a nő, aki albinó gyermeknek ad életet, még csak a lehetőség is kapja meg, hogy felnevelje a gyerekét. Sok esetben az oktatás, a képzés. A genetikáról nem is hallottak az emberek. Még, még a, a, a szülészeti klinikán sem sokan. Tehát az Európai Unió bekapcsolásával, az önök szakbizottságával együttműködve együtt tudunk működni, és a Regional Albinism Forum révén Afrika egészében tudjuk ezeket a jogokat elősegíteni, érvényesíteni. Köszönöm. Maura úr, tessék. Uh, Köszönöm szépen a hozzászólásokat a szakbizottság részéről, és szponzorunk, Mikolásik képviselő, nevezzük így, hogy szponzorunk Mikolásik úr, szlovák képviselő részéről nagyon fontos számunkra, hogy az Európai Parlament foglalkozik a kérdéssel, és az állásfoglalás is felhívta a figyelmet tavaly a helyzetünkre, és cselekvéseket irányzat elő. Fontos dokumentumokat is hoztunk, ezeket kiosztjuk majd önöknek, mert arra nincs idő, hogy Afrika egyes részeivel külön foglalkozva kibontsuk a helyzet miben létét, de a dokumentumokból elolvashatják. Köszönöm a, a támogatási deklarációt, és azt is, hogy Afrika szerte cselekvési programot terveznek, hiszen a rituális gyilkosságok elkövetése nemzetek fölötti bűncselekmény. Tanzania, Malawi, Mozambik, Dél-Afrika érintettek. Tehát összehangolt együttműködésre van szükség, hogy fellépjünk ellene szervezetekről, kormányoktól szervezet, közös fellépésre a legjobb gyakorlatok tekintetében. Kenyában van egy új gyakorlat, például a nemzeti költségvetésnek része, része ezek az intézkedések, Nigériában is vannak jó szakpolitikák, de fontos, hogy ezeket cseréljük, és az EU adja meg ehhez hát a politikai izmot, az erőt és a súlyt. Az ENSZ rendszeréhez és az Afrikai Unió rendszeréhez csatlakozva és két oldalú kapcsolatban is megjelente ezt a problémát és annak megoldásait. Köszönöm. Chair and, uh... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nem uh, szeretném megpróbálni kiejteni a nevét. Tudom, hogy uh, nem, nem szeret uh, figyelmet kapni Mudue asszony, de Nigériából látogatott el ide, és szeretném elmondani, hogy óriási mennyiségű munkát végzett, illetve lehetőséget biztosított, biztos, biztosított számunkra, hogy elmondjuk a véleményünket. Nagyon sok afrikai országban vannak különböző projektek, illetve politikák, de a probléma az, hogy ezek megszületnek, aztán nem hajtják végre őket. Aztán jönnek azok a szervezetek, mint az Európai Parlament, és csak oda sugják az a, ezen afrikai nemzetek elnökeinek a véleményüket, és ez óriási hatást fejt ki, óriási politikai súlya van. A jövő héten lehetőségünk nyílik majd arra, hogy beszéljünk az, e, az Afrikai Unió Emberi Jogi Bizottságával Gambiában, és azt hiszem jó magam Isaac, illetve Grace is részt veszünk ezen, de továbbra is hangsúlyoznom kell, hogy nagyon nagy szükségünk van az önök segítségére, hiszen úttörő szerepet vállaltak eddig is, továbbra is támogatásukra szorulunk. Ajánlásokat fogalmaztak meg, különösen az afrikai projektekre vonatkozóan, és szerintem ez egy sikertörténet. Ezt kell föllendíteni, és ezt lehetne más afrikai országokban kiaknázni. Például a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés az egyik ilyen. Korlátozott a kapacitásunk, ezért nagyon is javaslom azt, hogy ezt a projektet vegyük nagyító alá, hiszen nem nyit lehetőséget a versenyre azokkal, akiknek nagyobb kapacitásai vannak, mint nekünk. Ez egy külön projekt, amelyet Modue karolt fel, működött Nigériában, konkrét problémákkal foglalkozik, az albinó közösség problémáira összpontosít, illetve segít abban, hogy a kormány is kötelezettséget vállaljon abban, hogy segítséget nyújtsanak számunkra. Ez egy sikertörténet, ezt kellene megvizsgálni alaposan, illetve megnézni, hogy ezt a projektet hogyan lehetne kiterjeszteni más afrikai országokra. Aztán 57 éves vagyok, soha nem szavaztam még életemben, és 2019-ben első ízben leadom a szavazatomat, és itt hála az Európai Uniónak, hiszen most már kezdek érzelmi síkra terelődni, de valóban teret biztosítottak olyan személyek, nem létező személyek számára, mint mi, hogy a választó testületek rákényszerüljenek arra, hogy mi, nekünk is hangot adjanak, lehetőséget biztosítsanak arra, hogy szavazzunk. Ez egy rendkívül fontos projekt, szükség van arra, hogy ezt kiterjesszük, fejlesszük. 36 államból háromban tudunk csak szavazni, és, és Nigéria nem az egyetlen ország, ahol segítségre van szükség. ISEG egészen a, a, a csúcsig jutott el, harcolt ezért, de több ilyen személyre van szükség, több ilyen karizmatikus egyéniségre, ehhez azonban ilyen projektek kellenek. Amint politikai hangot kapunk, akkor gazdasági erőre is szert tehetünk. És ahogyan testvérem is elmondta, az oktatás, az oktatás és az oktatás. A lényeg, ezen van a hangsúly. Köszönöm. Köszönöm szépen minnyájuknak, hogy eljöttek. És hogy nagyon erőteljesen illusztrálták ezt a témát, ami a napi rendünkön szerepelt. Nagyon fontos számunkra az emberi jogok szempontjából az albinók helyzete, és szeretnénk kötelezettséget vállalni, majd meglátjuk, hogy konkrétan hogyan tudjuk ezt teljesíteni az elkövetkező hónapok során itt itt az Európai Parlamentben lesznek lehetőségeink, az emberi jogok hete, az egyetemleges nyilatkozat 70. évfordulójával kapcsolatos megbeszéljük, hogy hogyan tudjuk erőteljesen az albinók jogait előtérbe helyezni. az Európai Unió számára nagyon fontos a költségvetésről szóló tárgyalás 50 milliárd eurós támogatási összegről van szó, Afrikának fejlesztési támogatást nyújtunk, és az emberi jogok előmozítása is fontos ebben. Meg fogjuk vizsgálni, hogy van-e valami lehetőség többletpénzt pénzt rendelkezésre állítani az albinok helyzetének megsegítésére. Politikai mm, szempontból pedig meg kell próbálnunk június 13-át, az albinizmus világnapját láthatóbbá tenni albizottságként vállaljuk ezt, és meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan lehet a gyakorlatban ezt megvalósítani. Köszönöm szépen, hogy eljöttek az ülést, ülés munkáját befejezzük. Ma délután egy másik teremben, egy szélesebb körben folytatjuk a munkát. A választási megfigyelés lesz a téma. Ez az albizottság ezzel a fontos kérdéssel is foglalkozik. Köszönöm szépen, és délután akkor találkozunk. Viszontlátásra!